Uh, Kedves kollégák, szeretném, ha folytatnánk az ülést, megkezdenénk a mai ülést. Az első napirendi pontunk Marie-Thérèse Sánchez Schmidt előadása az Európai Együttműködési Napról. Utána pedig eszmecsere következik az interaktos kollégáktól is várunk inputokat, és itt van az Európai Bizottság képviselő. És Mari Terész parancsolj. Madame a Présidente. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Természetesen nagyon örülök annak, hogy Ma itt az Európai Parlamentben előadást tarthatok az Európai Együttműködési Napról, és köszönöm szépen a bizottság és az elnök asszony hozzájárulását. Én egy határmenti régióból érkezem, Franciaország és Spanyolország között, tehát az együttműködés az én mindennapi munkám részét képez, illetve az ott élők mindennapi életének részét. Ez mindennapi együttműködés, amely számos területen megvalósult, illetve a tapasztalatok megvalósítása az európai építkezésben, és tudjuk azt, hogy konkrét célok nélkül ez nem valósulhat meg. Az együttműködés a határmenti régiókban különösen fontos, különösen a jelenlegi válságban. A felmérések növekedést mutatnak, a tekintetben, hogy a polgárok is ezt nagyon fontosnak tartják, és itt igenis tehetünk sok minden. Nagyon fontos, hogy ez együttműködésnek az európai integráció szempontjából is szerepet adjon az Európai Unió. Nagyon gyakran a verseny, illetve különböző feszültségek forrása és a határmenti együttműködés. Úgy érzem, hogy ez a növekedésnek jelentős forrása, a versenyképesség jelentős forrása, és tudjuk, hogy a tagországok mindezt a versenyképességet és növekedést keresik. Nagyon fontos, hogy a különböző régiók képességeit koordináljuk. 2011-ben a mi szakbizottságunk elfogadott egy jelentést, amelyet én készítettem, és itt a kohéziós politikai célja is megjelentek. Az a területi együttműködésből hiányzik az átláthatóság, a kifelé történő láthatóság, bár a projektek példaértékűek, sem, a, sem az adminisztráció, sem az ott élők, sem az, az európai tervezők nem látják eh, megfelelően ennek az együttműködésnek eh, a kapacitásait. Én egy jelentős kampányt szerveztem meg az európai együttműködésről, és nagyon fontos lenne, hogy ebbe a határmenti régiókat is bevonjuk. Ebben az évben első alkalommal eh, jelenik meg ez a kampány számos hónap együttműködése, illetve előkészítő munkája után. 70 program több mint 40 országban eh, valósult meg, és a jövő héten csütörtökön kerül megrendezésre ez a nap, amikor az említett projektek ezen részt vesznek. Ezzel is eh, kiderül, hogy milyen sikerrel járt ez az együttműködési eh, nap Pamplónában. Az én régióm szintén egy eh, nagyon fontos találkozót tervez. 92 program valósult meg Franciaországban is, a Vallon és a Flandriai térség között Montan urat is várjuk erre a napra, aki az Interact koordinátora Wien Bécsben, illetve az Európai Bizottság is képviselteti magát ennek a napnak a megszervezésében. 12 óra 30-kor várok itt mindenkit a terem előtt, ahol elindítjuk ezt a napot. Hán biztos Hübner asszony, az elnökünk, illetve a téma jelentés tevője a teritoriás együttműködés témájában nyitják meg a napot, és egy koktélfogadásra invitálom önöket. Az ilyen jellegű együttműködések mindig baráti hangulatban indulnak, még egyszer köszönöm szépen Montán úr munkáját, az Interak munkáját, illetve a bizottság, az Európai Bizottság munkáját, és úgy nézem, hogy ezzel közelebb tudjuk vinni Európát polgárainkhoz. Köszönöm. Köszönöm. Most az Interact képviseletében adom meg a szót. Of the Interact program, I would like to thank Mrs. Hübner, the chair of the Regi Committee, for hosting us here at the European Parliament today. I would Szeretnék köszönetet mondani Sanchez Schmidt asszonynak azért, hogy meghív az Interact programot a mai ülésre, és elmondhatunk néhány részletet az Európai Együttműködési Nap kampányáról. Ezen a héten lesz a kampány, mint nyilván tudják. Köszönöm azt a támogatást, amit a területi együttműködésnek nyújt, nem csak most ezen kampány kapcsán, hanem nagy érdeklődést mutatott egész pályafutása során a területi együttműködés iránt, mikor ebben a szakbizottságban dolgozott, és egyéb politikai tevékenysége során is. Köszönöm a regi szakbizottság tagjainak azt, hogy odafigyelnek a területi együttműködés kérdés körére. Tudjuk, hogy a kohéziós politikán belül nem ez a legnagyobb terület, de annak egy nagyon fontos, különleges része. Tudjuk, hogy nem mindig egyszerű a területi együttműködéssel foglalkozni, de mindig nagyon érdekes, nagy kihívást jelentő feladat, és eh, az önök ott van a területi együttműködés, amikor általánosságban a kohéziós politikával foglalkoznak. Az Interreg program maga egy területi együttműködési program, ez nem projekteket finanszírozó program, hanem általános támogatást ad területi együttműködési programoknak egész Európában. És nem csak a területi együttműködés mint olyat támogatjuk, hanem vannak konkrét projektek, szomszédsági politika területén, azután határon átnyúló együttműködési programok, és vannak IPA programok is, előcsatlakozási programok olyan országokkal, amelyek majd egy napon az EU tagjává válnak. Ők is részt vesznek már az Európai Együttműködési Napon. Általánosságban több mint 90 programról beszélhetünk, ha beleértjük az előcsatlakozási és a szomszédsági programokat is, és minden területen adunk ezeknek a programoknak támogatást, programmenedzsment, értékelés, más szempontok, azután az ellenőrzés, pénzügyi gazdálkodás, kommunikáció, valamint a következő programozási időszak előkészítése is ilyen területek, ahol támogatást adunk. Talán elolvasták a 15 pontot, amit elkészítettünk a területi együttműködés partnerei számára. Ebben foglaltuk össze azt, hogy mit szeretnénk a következő programozási időszakban elérni az ilyen együttműködési oktatási programok számára. Gondolom, hogy látták, olvasták már ezt a dokumentumot. Az Európa Együttműködési Nap a kommunikációs tevékenységünk egy része. Az elgondolás a kampány kapcsán az, hogy vigyük közelebb a polgárokhoz a területi együttműködést. Szeretném idézni Sanchez Schmid asszonyt, aki nagyon világosan az előbb elmondta, hogy különösen napjainkban nagyon fontos, hogy az európai régiók közötti együttműködést elvigyük a polgárokhoz, az emberekhez, hogy megértsék, hogy miről is szól ez, hogy közelebb vigyük a mindennapi életükhöz. Az Európa Együttműködési Nap és a kampány kapcsán, hogy mondjam el röviden, hogy ez hogyan is eh, történik. Vissza kell térnem 2011 áprilisáig, amikor is az Európai Parlament elfogadta a hármas eh, cél területre vonatkozó jelentést, amelynek a eh, készítője Sánchez Schmidt asszony volt, és ebből is világosan kiderült, hogy az Európai Bizottság és az Interact program kell, hogy támogassa egy, azt, hogy közelebb vigyük a területi együttműködést az emberekhez, legyen egy közös logó, egy kampány, annak érdekében, hogy a területi együttműködés eredményeiről jobban tudjuk tájékoztatni az embereket. Miután ezt a jelentést elfogadta a parlament, elkezdtük a munkát, néhány programmal először sok támogatást kaptunk az Európai Bizottságtól és az Európai Parlamenttől is. Nagyon bátorító szavakat kaptunk a Regiszak Bizottságtól is. És másfél év alatt azután egy apránként egyre több jelentkező is érkezett, akik szerettek volna csatlakozni a kampányhoz és részt venni a munkánkban. Sánchez mit azt, hogy már említettem, a kampány Egyébként nagyon sok eseményből, rendezvényből áll, amelyek azokban a régiókban zajlanak, ahol aktív területi együttműködési programok működnek. 77 programban veszünk részt, nem csak területi együttműködés, mint olyan, hanem mint a szomszédsági együttműködési és előcsatlakozási programok is. Egész Európában több mint 101 rendezvényünk van, és több mint 40 ország vesz részt a programokban. A programokkal e, együtt, a partnerekkel együtt e, jövő pénteket, 20. E, szeptember 21-ét rögzítettük, mint azt a napot, amikor lehetővé tesszük mindenki számára, ugyan, hogy már egész héten legyenek rendezvények, de hát a péntek lesz a fő napja ennek a rendezvény sorozatnak. És az egész kampány sikerének borosan örülök. Látják a kivetítőn is, hogy létrehoztunk egy honlapot, és hogyha rámennek erre a weblapra, akkor ott feltűnik egy térkép, hogy Európában az Európai Működési Napon hol milyen rendezvények lesznek. Biztos talál már rendezvényeket, amelyek közel vannak az önök választókerületéhez, és talán részt is vehetnek valamelyiken. A Facebookon is ott vagyunk, és Twitteren is követhetik az emberek azt, hogy hogyan alakul az Európai Együttműködési Nap kampánya. Nagyon szép példákat sorolhatnék egész Európában különböző rendezvényekre, ezt is megtekinthetik a honlapon. Nagyon érdekes dolgok történnek, mint például Magyarország és Horvátország közötti határterületen egy, a határon magán van egy nagyon érdekes rendezvény, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyesek a taposó aknák, amelyek a jugoszláv háború idején, amelyeket elhelyeztek ez, ilyen, ezen a területen is. Azután Lettország és a szomszédos országok közötti határon is lesznek ilyen happeningek. Olaszország és Görögország között itt is lesz egy érdekes rendezvény, palackokban küldenek üzenetet, tehát Görögország és Olaszország között bedomnak ilyen palackokat a tengerbe üzenetekkel. Nagyon érdekes dolgok vannak, tehát javaslom nézzék meg a honlapon. Elkészítettünk egy videót is, ez lesz a kampány indító. A videót is megtalálják a honlapon, és nem nagyon hosszú, de szerintem nagyon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 Remélem tetszett a videó. Nagyon köszönöm. Most pedig kérem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, Hubner asszony. A bizottság nevében mi is meg szeretnénk ragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk. Köszönjük szépen a parlament nek, hogy megadja a lehetőséget nekünk, hogy elindítjuk, bemutassuk ezt az ezt a együttműködési programot, amelynek a neve European Cooperation Day. Interáktal együtt dolgoztunk. Viszente, kérem, beszéljen közelebb a mikrofonhoz, hogy halljuk is. Köszönöm. Nos, meg szeretnék köszönni a parlament meghívását. Másodszorban szeretnénk rámutatni arra, hogy milyen komoly munka van az egész rendezvény mögött. Az Európai Parlament készített erre vonatkozóan egy jelentést, Sánchez Schmidt asszony volt az előadó. Ez kiemelte, hogy milyen sikereket értek el eddig az együttműködési programok, és ezáltal mi azt szeretnénk, hogy a ma bemutatásra kerülő kampány révén egy nagyobb áttekinthetőséget kapjanak ezek a programok, nagyobb publicitást. Úgy véljük, hogy a jelenlegi pillanat egy nagyon fontos pillanat az együttműködés számára, ugyanis most születik a következő programozási eh, szakasznak, eh, időszaknak a, a megtervezése, az együttműködés a mi szempontunk szerint egy fontos alapköve kell, hogy legyen, és jelen kell, hogy legyen minden egyes kohéziós politikai programban, nem csak a területi ö, együttműködési programokban. Egy eszköz lesz, specifikus eszköz, amelyik jelenleg tárgyalás alatt van itt a házban, ez fogja meghatározni, hogy ezek a programok milyen specifikus, milyen jellegzetességekkel kellene, hogy bírjanak. Ki szeretném emelni, mint ahogy az interaktas kollega mondta már, hogy nem csak az Európai Unión belüli programok szerepelnek ebben a kampányban, hanem olyan programok is, amelyekben jelölt országok, vagy szomszédországok is részt vehetnek. Nos, ki szeretem emelni ezentúl, hogy rengeteg esemény lesz, a következő vasárnapig rengeteg program lesz különböző tagállamokban. Nagyon sok régió, ahonnan önök is jönnek, ott is biztos lesznek ilyen események, amelyeknek az a célja, hogy nagyobb publicitást adjanak ezeknek az együttműködési programoknak. Köszönöm szépen, Jean-Pierre. Most pedig önnek adom meg a szót. Úgy tudom, hogy a határon átnyúló Franciaország, Vallónia és Flandria közötti határon átnyúló program kép, programról szeretne beszámolni. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. J'aimerais exprimer le plaisir que j'ai d'être. Köszönöm szépen, elnök asszony, meg szeretem. Ezt szeretem mondani, hogy mennyire fontos számomra, hogy itt lehetek, hogy bemutassam az Enterreg program, a, mind a 77 program miatt. Köszönöm szeretni, köszönetet szeretnék mondani Sánchez Schmidt asszonynak és Interáknak azért, hogy így eh, együtt tudtunk működni. A Valónia egy nyitott föld már régóta. 1988-ban elkezdte az első határokon átnyúló programokat, ez a PACT program volt, amelyik úttörő program volt. Interreg egyel is részt vett, és jelenleg európai területi együttműködési programban vesz ez három határon átnyúló program, egy országokon átnyúló program és négy interregionális program. Ezen kívül, ahogy az elnök asszony mondta, a Valónia az Interreg 3-ban részt vesz, amelyben egy francia, Valónia és Flandria együttműködési programban vesz részt az a célkitűzés, az a célkitűzésünk, az a mi úgy gondoljuk, hogy ezek az együttműködések rendkívül fontosak stratégiai szempontból. Nagy, nagyon sokan úgy gondolják, hogy e az együttműködésben, a területi együttműködésben nincs stratégiai mélység. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy tévedés. Ugyanis e, e, egyrészt az a célja, hogy a Maastricht szerződés által biztosított európai határ, Európa határok nélkül programba beépüljön, ugyanakkor hozzájárul az európa identitás kialakulásához. Ugyanakkor eszközökkel látja el azokat a határmenti területeket, amelyek messze vannak a döntéshozó területektől, a döntéshozó városoktól ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy dinamikus fejlődést biztosítson azokon a területeken, ahol ez eddig nem volt különböző szövegek eh, biztosítják mindezeket az interregen keresztül. A kohéziós politika az egyik három célkütőzés, és az egyik, eh, és két célkütőzésben van jelen a 2014-es, 2020-as eh, időszak alatt. Ennek ellenére ezek a programok nem eléggé ismertek a nagy közönség, illetve a politikai döntéshozók előtt sem. Nagyon fontos tehát, hogy ismerté tegyük ezeket a programokat. Az Európai Együttműködési Napnak ez az egyik legfontosabb célja, és mi ennek eh, alapján döntöttünk eh, el a programot. Például a mi térségünkben el fogunk látogatni a bányászvárosokra, a bányászterületekre, amelyik nem rég lett az UNESCO örökség része. Ugyanakkor a Legzent Uki katonai temetőnek a központját se fogjuk meglátogatni, annak érdekében, hogy rámutassunk a, az nagy háborúnak egyes fejezeteire és történéseire. Ugyanakkor hmm, rá szeretnénk világítani arra, hogy mit tesznek lehetővé ezek a projektek, és olyan vonatkozásokat is, amelyek ezen túlmutatnak. Nagyon fontos tehát, hogy olyan eh, az alapoknak a kiosztása úgy kerül kiosztása, hogy ez a, eh, az eredményekre összpontosít. Nagyon fontos tehát, hogy ezeknek az eseményeknek legyen egy hozzáadott értéke. Nagyon fontos tehát, hogy az eszközöket, amelyeket használunk, azok megfelelően alkalmazkodjanak az együttműködése, az együttműködése, és nagyon fontos, mindig szem előtt tartjuk a követett célkitűzéseket hogyan tudjuk ezeket a, az európai területi együttműködést jobban végrehajtani, hogyha nincsenek megfelelő mutatók, közös mutatók. Nagyon fontos hogy bevonjuk a családokat is, és a magánszektort is. Nagyon fontos, hogy az Interreg nagyobb nyilvánosságot kapjon, nagyon fontos, hogy a magánszektor és az állami szektor együttműködése megtörténjen. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, nagyon fontos lenne az adminisztratív egyszerűsítés, az adminisztratív eljárások egyszerűsítése. Úgy véljük, hogy nagyon fontos lenne, hogy egyszerűsítjük az állami támogatásoknak a kiosztását, de minimis eh, szabályok alapján. Ugyanis az a cél, hogy a magánszektort is bevonjuk, a KKV-kat bevonjuk, és ők is jogosultak legyenek az ilyen programokban való szereplésre. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, mert ez együttműködési politikáknak ez lenne az egyik célja. Az együttműködési területeknek nem szabad, hogy eh, figyelmen kívül hagyják. A főbb célkitűzés az az, hogy egy európai közös eh, identitást hozzanak létre Nagyon fontos tehát, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezek a programok elősegítsék a nyitást a békés e, együttélésre és az interkulturalitásra. Ezért nagyon fontos, hogy az együttműködések révén erősödjenek a kapcsolatok, egy, erősödjön a bizalom, az egymásra vetett bizalom. Nos, ennek érdekében mi két dolgot szeretnénk előterbe helyezni. Mi úgy gondoljuk, hogy az együttműködés lehetővé teszi azt, hogy a problémákat megoldjuk tartósan. Két eszközt szeretnénk erre felhasználni. A benchmarking és a kapitalizáció nagyon fontos nagyon fontos, hogy kihasználjuk a már létrehozott határokon átnyúló dinamikusokat, nagyon fontos, hogy ezeket felhasználjuk katalizátor erőként. ugyanakkor szeretnénk az már meglévő erőket felhasználni, a már meglévő eszközöket, ezeket még jobban kihasználni. Végezetül egy felhívást szeretnék önökhez intézni. Úgy gondolom, hogy eljött a pillanat annak, hogy túllépjünk a területi egoizmusokon, együttműködésben gondolkodjunk, úgy gondolom, hogy ott, ahol megvan a politikai szándék, ahol a partnerségre megérett a helyzet, ott erősítjük az együttműködést, hogy az Interreg már most tegyük egy 2020 os utáni helyzetben, annak érdekében, hogy az együttműködés minél erősebb legyen. Van képviselőnek adom meg a szót. Graag van, van, mijn, van mijn kant. Még engem illet, szeretném én is aláhúzni azt, hogy mennyire fontos az együttműködés. Mi persze itt tudjuk, hogy éppen most az új rendelet kapcsán ezt behatóan megvitattuk, tartottunk meghallgatást, és pontosan az területi együttműködésről Európában, és felmerült bennem az is, hogy ezeket a jelzéseket már a jelentésbe is bele Tehát itt egy folyamatban vagyunk, és minél több figyelmet kap ez a folyamat, annál jobb. Én csak egy dolgot szeretnék most kiemelni. Nem örülök annak, ahogyan ezeket a programokat prezentálják. Mindegyik programnak van egy saját logója menjenek csak itt le a parlament hivatalos kapujához, ott van az Interregnek egy prezentációja, és hat különböző logót találnak ott, keresni kell, míg végre találunk egy európai csillagos logót. Tehát minden programnak külön neve van, külön logója. Hogy tudjuk akkor a polgárok, hogyan tudják ezt visszacsatolni, hogy, hogy ez most egy EU együttműködés, fejlődési program tulajdonképpen. Szerintem ez egy katasztrófa, itt ez, hogy mindig más név, más logó a programoknál. Szerintem itt nagyon határozottan kellene szanálni, kiszanálni ezeket a neveket, sokkal egyszerűsíteni kellene, és ezek a programok hosszú ideje készülnek, és hosszú ideig futnak, de hát a, a képi megjelenítés a kommunikációt szerintem javítani kell, és azok a kollégák, akik az interreggel dolgoznak, nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek. Itt most különböző irányokba küldjük az embereket különböző csónakokba, holott itt egy átfogó EU-s együttműködést akarunk promotálni, és a ismeretek átadása a lényeg, például az innovációs és technológiai intézet munkájáról is tájékoztatni hallgatni akarunk, klaszterekről, stb. Tehát eh, itt ritkítsuk meg ezeket a neveket, és sokkal jobb prezentációra lenne szükség. Köszönöm. You, uh, very much. Köszönjük szépen. Csak egy rövid megjegyzésem van. Tehát 12 óra 30-kor indítjuk eh, be ezt az eseményt, illetve nyitjuk meg, és már itt Teresz. Sánchez mellett Rika Manárius jelentéstevője az Európai Együttműködési Szabályozásról, és ő a patrónusa ennek az eseménynek. Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani a munkájáért, annak érdekében, hogy a regit kifelé is láthatóvá tették. Rika, szeretnél néhány szót szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, illetve Mariának a szervezésért, illetve az intereknek is köszönetet szeretnék mondani. Az interektel való együttműködés, ami a jelentés előkészítését, kidolgozását illeti kitűnő volt az elmúlt évben. Tényleg nagyon fontos információkhoz jutottam hozzá, ezeket használhattam, és ez látszik is most a rendeletben. Szavaztunk a rendeletről még a nyári szünet előtt, és most a tanácssal kezdjük el a tárgyalásokat. Remélem, hogy a tárgyalásokat mi hamarabb előbbre tudjuk vinni. Többször egyértelművé vált már, hogy a területi együttműködési programok fontosak. Különösen a mostani időkben, amikor nagyon nagy szükségünk van egy Egyesült Európára. Tehát egy intenzív vita, ellentmondásos vitát is jelenthet Európa jövőjéről, és azt gondolom, hogy a polgároknak is lehetőséget tudunk biztosítani így az együttműködésre. A programokban nagyon sok javításra is volt lehetőség, és ezt meg is próbáltuk megtenni. Ami a polgárokat illeti, program, programoknál az a helyzet, hogy nagyon fontos, hogy ez a polgároknál legyen látható. A parlament a legutóbbi szavazáskor a területi együttműködésnél egyértelmű állást foglalt. A költségvetési kérdéseket illetően is. Jelentős költségvetési részt kértünk erre a területre, a bizottság csak 3%-ot ajánlott, a kollégáknak köszönetet szeretnék mondani, hogy ők egy nagyobb arányszámot tettek lehetővé. Ezzel azt is kifejezésre jutottuk, hogy milyen értékesek ezek a programok. Reméljük, reméljük hogy a bizottság és a tanács közötti tárgyalások további. Éppen ezért nagyon fontos ez az Európai Együttműködési Nap, azért, hogy ezek a programok jobban láthatóvá váljanak, és még egyszer köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést. Remélem, hogy ezt aktív módon tudjuk majd továbbvinni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, mindazoknak, akik jelentős munkát végeztek. Erika és Mari Sánchez nevében invitálom a kollégákat a koktélre 12 óra 30-kor a terem előtt. Az intereknek is köszönjük a részvételt, illetve az Európai Bizottságnak és reméljük, hogy a határokon átnyúló együttműködés Valonia, Flandria és Franciaország között egy további jó példája az együttműködésnek, és reméljük, hogy további nagyon jó együttműködési programok követik majd ezt az elkövetkezendő években. Ezzel le is zárom ezt a napi rendi pontot, és áttérek a szavazásra. Niemakkoni. Oh, we still have to No, this I don't. Only to... only to say that I, have, uh, I don't have the key voting card. Nincs nálam a szavazókártyám. Try to take that into okay, account. I'm sorry, I'm told that Mr. Angurakis also wanted to speak. I didn't know. Angurakis úr is jelezte, hogy szót szeretne kérni elnézést, én ezt nem láttam, szeretne hozzászólni a vitához. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Ezek a programok, amelyekről szó volt, természetesen nagy mértékben hozzájárultak a pozitív célokhoz, és ezt továbbra is teszik majd. Én ezt nem is szerettem volna megkérdőjezni, mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kollégák tettek, de az az érzésem, hogy bizonyos dolgok valahogy így a fejünk felé nőnek, vannak feszültségek a határokon átnyúló együttműködésnél, és a legnagyobb probléma Európában ma az Európai Unióban is. Úgy érzem, a, rasszizmus és az idegen gyűlölet olyan népekkel szemben, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak Görögországban például. Görögország és Olaszország között volt ez a parackos program, A politikusok Görögország és Törökország között manipulálnak, és ezzel gyűlöletet szítenek a görögök és törökök között, és az Európai Unióban nagyon sok bevándorló van, az Európai Unió szomszédos országaiból. Tehát a jó szándékon túl nagyon sok minden történik, az Erasmus is. Azt gondolom, hogy a figyelmet még inkább a bevándorlókra kell fordítani, illetve azokra a problémákra, amelyek az idegen gyűlöletből adódnak. Köszönöm. Thank you eh, very much. So now we... Köszönöm szépen. Akkor most tényleg rátérünk a szavazásra. Mindenek előtt ellenőrizzük, hogy itt vannak-e a szavazókártyák. Kérem, hogy tegyék be a kártyájukat a gépbe. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem három kollega nem szavazott. Kérem, ellenőrizzék a kártyájukat, még a teszt szavazás zajlik, két kollega nem szavazott, de úgy tudom, hogy az ő kártyájuk nem működik. Most lezárom a szavazást. Ha bárkinek problémája van, az jelezze a technikusoknak. George Georgios Stavrakakis véleményével kezdjük. Macóni asszony, kíván szólni? Igen, ezt majd a kollégák figyelembe fogják venni. Surján László egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, ezt elektronikusan bonyolítjuk le, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy még nem zajlik, most igen. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Talán emlékeznek rá, a 13. pontot elhalasztottuk, úgyhogy most a 14-esre térünk rá. Mojca Klevasszony véleménye vagy jelentése. Egyes módosító mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítóit részenként szavazunk első rész mellette. Ellene ezt ellenőrizzük. Az első részt, tehát kettes módosító első részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20 igen, 14 nemmel. A módosító második részéről szavazunk, ki van mellette. Ki ellenzi, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos, itt van egy szóbeli módosító a raportőr részéről. Van, aki kifogásolja ezt a szóbeli módosított, nem? Akkor ki van az egész mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus zárszavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 igen, 2 nemmel, 3 tartózkodással elfogadtuk. 15-ös, 16-ost elhalasztottuk, úgyhogy Olzsik Vlaszak jelentéséről a 17-es pontról szavazunk. Kezdhetjük a szavazást. Konstanca még mielőtt szavazunk, ehhez a, ezzel a véleménye kapcsolatban egy kérdést szeretnék feltenni. Mikolassik és Horebaurak 16-os módosítájához érkeztek kérdések. Minden frakció, minden koordinátor megjegyzett abban, hogy ne módosítsuk ezeket a cikkeket. Most itt jogosan az szerepel a szavazó listán, hogy ez a regi hatáskörén messze túlmutató kérdés. Tehát ha nem ellenzik a kollégák, akkor én azt kérném, hogy az ezzel a cikkel kapcsolatos módosítókról ne szavazzunk hogyha ez a javaslat nem kap többséget, akkor nemmel fogunk szavazni. Nem elsősorban tartalmi ok miatt, hanem azért, mert úgy érezzük, hogy nincs hatáskörünk erre, géntechnológiai kutatás, embrionális kutatás, etikai kérdéseiről itt ebben a bizottságban mi nem szavazhatunk szerintem. Kedves kollégák, akkor Hanniszteroly urat kérem, hogy mondja el a véleményét. Nagyon köszönöm mindig az a helyzet, hogyha nem a mi hatáskörünkbe, kompetenciánkba tartoznak ezek az etikai kérdések, hogy ilyen etikai kérdésekről döntsünk, akkor talán hát ezeket kivehetjük, ugyan? De a néppárt azért szeretné kijelenteni, hogy az illetékes szakbizottságban, akkor le kell folytatni egy alapos vitát ezekről a kérdésekről, mert nagyon fontosak ezek az etikai kérdések. De talán akkor itt kihagyhatjuk ezeket, de azért szeretném akkor kérni, hogy vegyük fel a jegyzőkönyvbe azt, hogy ez számunkra eltér, tehát eltéri a mi álláspontunk, mint a szocialistáké, de talán most ma tényleg kihagyhatjuk ezt a, elhagyhatjuk ezt a vitát, és ezeket a módosítókat kivehetjük. Nagyon köszönöm. Sajnos Mikolásik úr nincs itt, de a titkárság véleménye alapján úgy tekintjük, hogy ez a négy módosító túlmutat a regi hatáskörén, és akkor nekem jogom van visszavonni ezeket a módosító indítványokat, és látom, hogy ezt támogatják a frakció koordinátorai is. Tehát ezekről a módosítókról nem fogunk szavazni, ami azt jelenti, elnézést, Konstanca, csak úgy látszik megbolondult, amiközben te beszéltél. Tehát a 23-asról szavazunk ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. 25-ösről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, azt hiszem, a 29-est inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő 30-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük gyorsan a 32-est. Megnyitom a szavazást. 32-esről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 4-es és 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és utána szavazunk az egyes kompromisszumról. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, el 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52, erről szavazunk. Itt van egy nyelvi szóbeli módosítás, van, aki ezt kifogásolja. Nem, senki, akkor 52-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, jön a preambulum 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, a 11-esről is szavaznunk kell. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene Azt ellenőrizzük. Nem emelik föl a kollégák a kezüket, úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-16 arányban. 16-os mozsító mellette, 16-os mellette, ellene. Ellenőrizzük a 16-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Igen, 18, igen, 18 nem. Rendben van. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és zár szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 igen, egy nem arányban. Olcsi, gratulálok. Olcsi szeretne szólni, megengedjük neki. Tisztelt képviselőtársaim, nagyon köszönöm az együttműködést mindeneket az árnyék előadóknak. Azt hiszem, hogy jó megoldás volt, hogy a 35-ös, 36-os módosítókról ne szavazzunk. Nekem is az a véleményem, hogy ezek túl mennek a mi hatáskörünkön, kompetenciánkon. Nagyon elégedett vagyok. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor megyünk tovább. A következő napi rendi pont a 18-as, a közös halászati politikáról, egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette. Ellene tart ezt a 101-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21 nem, 17 igennel, százas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, hármas kompromisszumot ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19 nem, 17 igen szavazattal. Következő 25-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk, nem? Ötös még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 119 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, a 119-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 21 nemmel. 29-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 120 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, nem? Jó, ellenőrizzük, a 120-ast ellenőrizzük. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19 nem 17 igennel. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene. Azt hiszem elfogadtuk. A 30-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed and it is adopted. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 19 igen, 17 nemmel. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 127 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 130-as mellette ellene azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 130-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 133 mellette, ellene, még egyszer 133-as. Elfogadtuk. 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 135 mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, ellenőrizzük a 135-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-20, azaz elutasítottuk. 136 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 139 mellette, ellene ellenőrizzük a 139-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk 18-21 arányban, 140 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 142-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 143 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 144 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 144-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 146 mellette, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene Ellenőrizzük a 36-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 151-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 155 illetve ez okafogyottá válik, az 40-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva, 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette ellenem. Ellenőrizzük elektronikusan a 42-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 159 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 160 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 161-est, megnyitom a szavazást, lezárjuk a szavazást, elfogadva. Az 50-es módosító a következő. Ez a következő oldalon van. A 34-es cikkeire vonatkozik az 50-es módosító. Mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellett ki van, 51-es mellett ki van, Még egyszer ki van az 51-es mellett ellenem tartózkodás elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173 mellette ellene ellenőrzzük a 173-asat, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 174 mellette, ellene, tartózkodás. A 174-esről megnyitom a szavazást. Lezáró a szavazást. a 52-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette, ellenem tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175-ös mellette ellene elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 176 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 179-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva egyes módosító mellette, ellenetartózkodás elfogadva, elfogadva, preambul bekezdések kettes mellette, ellenetartózkodás elfogadva, 63 mellette, ellene tartózkodás. Azt gondolom, hogy ez elfogadva, ellenőrizzük a 63-asat. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett elfogadva 65-ös mellette, 65-ös mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös a 65-öst ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 66-os módosítót, Uh, It's adopted 20 to 7. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os módosító mellette ellene ellenőrizzük a 6-os módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 21 mellette, 19 ellene, elfogadva, 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 8-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadott, 11-es mellette ellene elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 78-ast, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, elutasítva. 12-es mellette a 79-es mellett ki van, ellene ellenőrizzük a 79-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. A 12-es a következő mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 80-as, illetve a 81-esről szavazunk mellette, ellene, ellenőrizzük a 81-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadva. A 82-es a következő mellette ellene. Ellenőrizzük a 82-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 83-ast. Nagyon furcsa koalíciók alakulnak itt ki ma. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as 13-as mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, Ellenőrizzük a 85-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 14-es. Mellette ellene. Ellenőrizzük a 14-est. Lezárom a szavazást, elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodást ellenőrizzük. Még a frakciók is megosztottak, úgy tűnik, lehet, hogy önök ezt nem látják, kollégák. Ellenőrizzük a 87-est, lezárom a szavazást, elfogadva 88-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 89-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 90-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellentartózkodás elutasítva, 92 mellette ellentartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 93 mellette ellene ellenőrizzük a 93-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 95 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette, ellene ellenőrizzük a húszást, megnyitom a szavazást, bezárom a szavazást, elfogadva 21-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 21-est, lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette, ellenetartaszkodás elfogadva, név szerinti szavazás a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, This largely adopted. Nagy többséggel elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek és áttérünk Andrály Kovácsav jelentésére. A több éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő jelentés, a 14-es módosító szóbeli módosító. Van -e valaki, aki ellenzi a szóbeli módosítót? Úgy a 14-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, a 13-as módosító mellett ki van, elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es szóbeli módosító van, aki ellenzi a szóbeli módosítót, ki van mellette, a szóbeli módosító mellett, Sorry, what, what are you saying? It's okay. It's, uh, it's, it's not two parts. It's only one. Part. It's one part. I'm sorry. So please, Lambert. Ah. It's so who is in favor of? Ki támogatja a 19-es módosítót ellenzi elfogadva egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva hármas módosító mellett ki van elfogadva, négyes mellette ellentartózkodás elfogadva, ötös módosító részenkénti szavazás, első rész mellette ellenetartózkodás elfogadva, hatos mellette ellenetartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva, nyolcas módosító mellette ellentartózkodás elfogadva, kilences mellette ellen tartózkodás elfogadva, tízes szóbeli módosító, módosított formájában szavazunk erről, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 11-es a szóbeli módosítóval két részben az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. The vote is closed. And it... Lezárom a szavazást, elutasítva. A végső szavazásra térünk át, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. We got the point, uh, we have agreed with uh, with the shadows that we will do the point 23, which was this afternoon, is the, uh, is the point of the word. Of what? Colleagues, we have agreed with the Kollégák, megállapodtunk a jelentéstevőkkel és árnyék jelentéstevőkkel, különösen az árnyék jelentéstevőkkel, és megmagyarázom, hogy miért fontosak az árnyék jelentéstevők. A 23-as pontra térünk át, hiszen itt egy furcsa helyzet alakult ki. Kérem mindenkit, hogy maradjon itt. Omar G. úr, aki a jelentéstevője volt a véleménynek, a közös piacszervezés témájában ő lemondott a véleménytervezet készítéséről, éppen ezért most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy amennyiben nincsenek árnyékjelentéstevők által benyújtott módosítók, úgy megírom a levelet az Agdénak, hogy nem készítünk véleményt, de ha a kollégák illetve az enékjelentéstevők módosítókat nyújtottak be, akkor az elnök feladata, hogy szervezze meg a szavazást, és a szakbizottság véleményét küldje el a költségvetésbe. Omar úrnak megadom a szót, hogy magyarázza el a helyzetet, illetve magyarázza meg azt, hogy miért döntött így. Köszönöm. So the floor is yours. Parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondják az előző, a közös alászati politikáról szóló szavazásnál. Önök látták, hogy egyes szavazásoknál, egyes pontoknál nagyon szoros volt az eredmény, de a lényeg az, hogy a végén sikerült megtalálnunk a kompromisszumokat, amelyek lehetővé tették azt, hogy elfogadtuk ezt az egész jelentést. Ami a piacok közös szervezését illeti, ez egy saját kezdeményezésű jelentés, illamelyek. Arról van szó, hogy a bornak a közö, a bor, az olaj, a cukor közös piacának a megszervezését. Rámutatnék arra, hogy rendkívül fontos ez a jelentés a mezőgazdasági szempontból. Jó magam és több módosítót nyújtottam be a mezőgazdasági szakbizottságnak, kellett volna a regi szakbizottság részéről egy jelentést, egy véleményt el, elkészíteni, ugyanakkor a magam részéről néhány problémám volt, amit megakadályozott abban, hogy elkészítsem az egy anyagot, egy jelentést, egy véleményt, mivel hogy ezek kizárólag mezőgazdasági kérdések, én azt javaslom kedves kollégáknak, hogy nyújtsák be a modosítóikat közvetlenül a mezőgazdasági szakbizottság felé, Természetesen amennyiben találunk valamilyen eh, kapcsolatot regionális kérdésekben, akkor természetesen ott az elnök asszony fogja benyújtani ezeket a módosítókat. Köszönöm szépen. Most szeretném megadni a szót az árnyék előadóknak, de nem Konstance kért szót. Hát elég szokatlan ez a helyzet, ugyanis a koordinátorok általában a koordinátorok döntenek arról, hogy akarunk-e véleményt vagy jelentést, és a frakciók illetve Omanyi úr frakciójának is a nyomatékos kérése volt, hogy legyen jelentés. Hogyha már a koordinátorok ülésén elmondta volna azt, mint amit most, akkor abban tudtunk volna megegyezni. Jó, ez most nagyon érthető, amit mond, és ezért tényleg el tudom képzelni, hogy írjunk egy levelet a kollégáknak, hogyha módosítókat akarnak benyújtani, akkor az közvetlenül az Agrinál nyújtsák be. Ez volt a szocialisták véleménye, tehát önnek is az a véleménye, mint amit én elmondtam azaz, hogy hallgassuk meg az árnyék előadókat, és hogyha ők folytatni akarják a munkát, és shadowként módosítókat akarnak benyújtani, akkor erre van lehetőség jogilag. Ez az egyik dolog. A másik pedig, amit Kell asszony javasolt, nem tudom, hogy más koordinátor akar hozzászólni, ha nem, akkor Sean Kelly, mint a következő árnyék előadó. Igen, hát én értem, amit Tomási úr elmondott. E, tényleg az is igaz, hogy ami szintén elhangzott, hogy elég szokatlan ez a, az eljárás. E, gondolom, hogy e, itt van értelme ennek, ennek az eljárásnak, de nagyon fontos ügyről van szó. A KAP, a közös agrárpolitika nagy mértékben befolyásolja, nagy hatása van az összes tagállamra, és ezért legalábbis az fontos lenne, hogy fontoljuk meg komolyan azt, hogy néhány módosítót nyújtsunk be, hogy azért látszódjon, hogy aktívak vagyunk, és hogy pozitív módon és hatásosan tudjuk befolyásolni majd a véglegesen kialakuló kapra vonatkozó javaslatokat. Tehát minden bizonyal meg kell adnunk egy határidőt a módosítók benyújtására, és én is kívánok majd ilyeneket benyújtani. Elnök, köszönöm szépen, és Luis Albers is szeretne szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit szeretek mondani, hogy ez alapvető kérdés a közös agrárpolitika reformjánál, mert meghatározza azokat a mechanizmusokat, ahogyan a gazdák eh, megkaphatják eh, a nagyobb hozamot. Eh, tehát eh, van egy szektoriális nézet, ugyanakkor úgy, ahogy a politikai meghatározásokban szerepel, egy óriási területi kihatással lesz a különböző Európai Uniós térségekben. Emiatt annak a lehetőségét nyitva tartani, hogy néhány módosítót, amelyiknek az a célja, hogy a régiók helyzetét előtérbe helyezzék, például a közös piacok regionális szervezései, sérülékenyebb térségek fokozott védelme, és így tovább, ezeket meg kellene tartani. Mi ezeket támogatnánk, ezeket a, ezt a megközelítést, a, a szocialista Krellasszony által elmondottak például szerintünk egy jó helyzet, mert lehetőséget nyújt arra, hogy további javaslatokat nyújtsunk be. Kedves kollégák, a többi árnyék eh, előadó nincs itt, úgy tudom. úgyhogy úr, Nikansz tegnap itt voltak, ma nincsenek itt, úgyhogy őket nem tudjuk meghallgatni, de úgy tudom, hogy mind a két eh, raportőr folytatni akarja munkát, és be akar nyújtani módosítókat. Azt javaslom, hogy akkor döntsük el a módosítók benyújtásának határidejét, és így járjunk el küldök majd egy levelet az Agrénak, és ebben leírom, hogy majd a határidő erőt az árnyékelőadók, illetve más képviselők által benyújtandó módosítókat közvetlenül eljutatjuk az Agrénak. Nem tudom, hogy még valami érdemi kérdésről kíván-e valamelyik Shadow hozzászólni? Nem nyitunk vitát tehát erről hanem az eljárás úgy fog kinézni, amit Konstance is javasolt. Megnyitunk egy csatornát, hogy a regi egy kicsit szervezettebb formában tudja eljutatni a módosítókat az illetékes szakbizottsághoz. Sajnos októberben kell majd szavazni, tehát rövid a határidő a módosítók benyújtásához. Itt alapvetően a hét végéig tudunk időt adni, 20-áig, tehát szeptember 20-a déli 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. És ezzel le is zárnám ezt a pontot. Sajnos, miután nagyon gyorsak voltunk a szavazással, 11-re jön a biztos, úgyhogy van még némi idő. Talán az a legjobb, hogyha várakozással töltjük ezt e, az időt, és nem veszünk előre semmilyen más pontot. E, még emlékeztetnék arra, hogy tegnap e, nem mondtam el a közlendőket, mert Kalasz úr már itt volt, tehát a bejelentéseimet úgy döntöttem, hogy ma teszem meg, kihasználom ezt a néhány percet arra, hogy tájékoztatást adjak önöknek a tárgyalásokról. Talán emlékeznek rá, hogy júliusban szavaztunk a tárgyalási felhatalmazásról. Néhány kérdésről nem szavaztunk, elsősorban a költségvetési rendeletre vonatkozó kérdéseket hagytuk ki. Most szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a fennmaradó, a költségvetési rendelete kapcsolatos cikkekről, illetve a preambulumokról, amikről még nem szavaztunk, majd novemberben fogunk szavazni, november végén. És azt is elmondanám, hogy a tanácssal és a bizottsággal elindítottuk a trilógust, a oldalú tárgyalásokat az általános rendeletről, és a találkozókon egy, megegyeztünk a tárgyalások módszereiben, módszertanában, azt is eldöntöttünk, hogy a, tehát saját magunk, hogy a, hogyan, milyen szerkezete legyen a tárgyaló csapatnak, milyen legyen az összeállítása. A négy oszlopos dokumentum alapján járunk el, amit a tanács szokott elkészíteni, összefoglalva valamennyi intézmény álláspontját és a kompromisszumokat. Egyetértettünk abban, hogy a tárgyalásokat blokkonként építjük fel, a megfelelő tárgyalandó cikkek alapján. A tegnapi megbeszélés után úgy tűnik, hogy az első blokk, amiről tárgyalunk majd október elején, a stratégiai megközelítés blokkja lesz tematikai koncentrációval összefüggő kérdések. Ennyit tehát a tárgyalások formai kérdéséről, vagy formátumáról. Ennyit is, azt is el szeretném még mondani, hogy még minden csak ideiglenes jellegű, amit elmondtam a blokkokról, a szervezetről. Aki ismeri az ilyen tárgyalásokat, az tudja, hogy mindig vannak változások, eltérések, tehát ez most még csak eh, szándék, de minden intézmény megpróbál majd ennek a határozásnak a mentén haladni. A parlamentben az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy az egyes szakbizottságok külön-külön nem tehetnek semmit, tehát meg kell várnunk, a szakbizottságoknak meg kell várniuk az elnökök döntését, amikor majd megérik arra az idő, hogy ez a dolog a plenárisra kerüljön, ugyanis a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások, illetve a jogi keretről folyó tárgyalások szorosan összekapcsolódnak, és nem lehet alkut kötni addig, amíg a több apró rész alkú nem született meg, és nem egyeztettek az intézmények az adokkapokról. Hát ez, ez a valóság, így néz ki a helyzet. Nem tudom, hogy még mit mondjak el erről. Igen, abban is egyetértettünk, hogy a tárgyalásokat az elnök fogja vezetni, és ha akadályoztatva van az elnök, akkor a rendelet előadói fogják vezetni a tárgyalásokat, az egyeztetéseket. Emlékeztetnék arra, hogy júliusban egyetértettünk abban, hogy a jelentés tevők majd tájékoztatásának itt a szakbizottságban a tárgyalások menetéről. Önöket tehát majd rendszeresen fogják a jelentéstevők tájékoztatni és létrehoztunk ugye egy ideje egy munkacsoportot, ezt a munkacsoportot arra fogjuk használni, hogy javuljon a koordináció a különböző rendeletekről folyó tárgyalások között. hiszen ez a koordináció biztosíthatja a koherenciát, a kohéziót a rendeletek között. Tegnap az intézmények arról is megállapodtak, hogy eljöhet az a pillanat, amikor az általános rendeletről folyó tárgyalás jelentéstevőit meghívjuk más rendelet tárgyalásaira, hogyha a tárgyalási folyamat során erre igény mutatkozik. Ezt esetenként fogjuk majd megvizsgálni tehát ezt is eldöntöttük. További tájékoztatás. A több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalások ugye külön zajlanak, de tegnap a ciprusi elnökség bemutatta a negotiating boxot, a tárgyalási boxot vagy keretet, még számok ebben nincsenek, a számokról a tanács hivatalosan először majd novemberben fog tárgyalni, november 22-23-án lesz egy rendkívüli csúcs találkozó a több éves pénzügyi keretről. Persze megvan annak a kockázata, hogy majd költségvetési csökkentéseket fognak javasolni, és a kohéziós pénzeket is le akarják faragni, én mindenhol vagyok, és remélem önök is ezt teszik, tehát mindenütt arról tájékoztatom a kollégákat, illetve a közvéleményt, hogy a kohéziós politikán már kétszer voltak faragások, már két ilyen csökkentési hullámon túl vagyunk, júliusban volt a második, amikor a öt, kicsit több mint 5 milliárd euróval csökkentette a bizottság a kohéziós politika költségvetését. Tehát most ez egy fűnyírószerű csökkentést javasolnának, akkor ez már harmadik esetben történne a kohéziós pénzek csökkentése a parlament tavaly júniusban a SURE jelentés alapján úgy döntött, hogy fenn akarjuk tartani a jelenlegi e, költségvetési szintet a kohéziós politikában, tehát nem e, beszéltünk már erősen, mert már kétszer csökkentés történt szemben a parlament álláspontjával, tehát nagyon nehéz lesz ezt e, védeni, ezt az álláspontot de azt hiszem valamennyiünknek nagyon aktívan, bárhova megyünk, beszélnünk kell erről, különösen a júniusi tanács nyilatkozatát kell említeni, ahol nagyon világosan az szerepel, hogy a kohéziós politika egy növekedési, egy beruházási politika, amire nagyon nagy szükségünk van most, hogy kijussunk a válságból, és akkor ezzel egyidejileg csökkentésről beszélni, illetve a növekedésről beszélni, ez nem túl logikus. Az issue paper, amit a ciprusi elnökség már bemutatott, augusztus végén. Azok, akik nem olvasták, azokat arra bátorítanám, hogy ezt tegyék meg, olvassák el ezt az anyagot nagyon érzékenyek vagyunk, és a minden alkalommal, amikor az elnökséget találkozunk a jelentéstevők, kérik azt, felvetik azt, hogy a jogalkotási javaslathoz tartozó kérdéseket különítsük el, és az együttdöntési eljárásban ne, ne az alá rendeljük. Megvan a tendenciája, hogy a tanács összekeveri, hogy mikor van együttdöntési eljárás és egyetértési eljárás amikor csak tájékoztatást adnak az MFF-ről, több éves pénzügyi keretről folyó tárgyalásokról. Elméletileg, illetve nem is elméletileg, hanem gyakorlatilag is majd meg lesznek a számok, ezzel fog lezárulni a jogalkotási folyamat, és végül is majd erre kell várnunk, várnunk kell a számokra, ahhoz, hogy döntsünk. Nem tudom, hogy ki kíván hozzászólni. Jan Olbricht parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Csak egy kérdést szeretnék feltenni, lehet, hogy nem értettem jól, amit mondott. Segítne abban, hogy jobban megértsem, mi a trialógusnak az eljárása? Én úgy értettem, hogy van ugye egy tárgyaló csapat, de először is tényleg az a helyzet, hogy vannak tárgyalások először is az általános rendeletről, ezek a jelentéstevők tárgyalnak, és a többi raportőrt szükség esetén meghívják az általános rendeletről folyó tárgyalásokra. Ez azt jelenti, hogy most várjuk a többi rendeletről a trilógust, vagy lehet, hogy ellent mondanak majd az általános rendeletnek? Tehát most először az általános rendeletről tárgyalnak, és azután majd később kerül sor a konkrét rendeletekről a tárgyalásokra, vagy párhuzamosan. Lenne, hogyha elvesznénk itt a sokféle tárgyalásban. Elnök, az általános megközelítés az, hogy először az általános rendeletről tárgyalunk, ezt korábban elkezdtük, mert nagyon fontos, hogy a fontos kérdésekről megszülessen a döntés, olyan kérdésekről, amelyek befolyásolhatják az ágazati vagy a többi rendeletet is de hát nem tudjuk, nincs olyan sok időnk, hogy először az egész általános rendeletet végig tárgyaljuk, és utána kezdjük majd az ágazati rendeletek tárgyalását. Most megpróbáljuk a legjobban koordinálni, kombinálni az általános, illetve az egyedi ágazati rendeletek megtárgyalását és egyetértettük a tanácssal és a bizottsággal, hogy amint elkezdődnek az érdemi tárgyalások, azt hiszem október másodikán az általános rendeletről, akkor amennyiben az ágazati rendeletek szempontjából alapvető kérdések felmerülnek, akkor majd e, az általános tervben ezeket bejelöljük, tehát hogy hol vannak az ilyen nagyon fontos ágazati kérdések és az általános rendelet második egyeztetése során megnézzük majd, hogy hol van szükség arra, hogy jelen legyenek az ágazati rendeletek raportőrje is a tárgyaláson. A másik információ, most ugye várjuk a javaslatot, a titkárság majd a tárgyaló csapat tal, azt hiszem október elején fog találkozni, illetve a struktúra akkor alakul ki, tehát még egy kis türelemre van szükség. Megnézzük, hogy hogyan lehet legjobban majd kombinálni a dolgokat, tehát hogy mikor van az ide, jön az ideális időpont, hogy meghívjuk az ágazati rendeletek jelentéstevőit, mindent megteszünk, hogy zöggenőmentes legyen az egész folyamat de ma azt nem tudom monda, megmondani, hogy mondjuk október 20-án fogjuk meghívni a regionális alap jelentéstevőjét, ezt még így nem tudjuk, de a tanácsban és a bizottságban, és különösen a parlamentben nagyon határozott az a szándék, hogy, hogy ezek a kapcsolódások működjenek, hogy jó legyen a koordináció a, majd a munkacsoport is erre törekszik. De szerintem nagyon pragmatikusaknak kell lennünk, és a jelentéstevők bevonása az általános rendelet tárgyalásában majd akkor fog megtörténni, amikor erre szükség van amikor őket meg kell hallgatni, tehát nem csak azért hívjuk majd meg őket, hogy ők hallgassák meg, ami ott történik, hanem az ő véleményük is fontos. Ezt tehát szeretnénk nagyon zöggenőmentes, együttműködésre épülő folyamatot, és már most biztosíthatom önöket, hogy nagyon nyitottak vagyunk, és nagyon jól értjük, hogy milyen szükség van ezekre a, az átmenetekre, de nem lehet egy nagy tárgyalási kör, ami mindenki ott van állandóan. Lamber, köszönöm szépen a tájékoztatást. Egy apró kérdést szeretnék kiemelni, itt a számok kérdését. Itt van a súlyjelentés, jelentés, megvan az álláspontunk, és azután majd felgyorsulnak a fejlemények, amikor majd a tanács november elején előjön a számokkal. De én azon gondolkozom, hogy akkor mi lesz a mi szerepünk. Ugye van egy időközi jelentés, a bőge Kalfin jelentés, és mi a mi szakbizottságunk álláspontja. November elején meg lesznek a számok, november végén lesz az Európai Tanács, egy csúcs találkozó, és azután majd jön a plenáris, ahol meg lesz a parlament álláspontja, de mi a mi szerepünk ebben eh, a saját véleményünket, hogy tudjuk ebben érvényesíteni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság eh, keresztül, tehát minden, ahogy, amint meg lesznek a számok, mindenki azon a számokról fog csak beszélni, és mi ezt nem tetjük meg. Hát jó lenne, hogyha erről mondana valamit elnök asszony. A számok, amikkel most a parlament rendelkezik, a SUR jelentésből vett számok, és nem volt olyan javaslat, hogy ezeket megváltoztassuk most ebben a stádiumban. Másodszorban a Költségvetési Szakbizottság most készíti az időközi jelentést, más dátumokkal gondolkoznak, de valamikor ez is október közepére várható nyilván várható, hogy mi fellépünk az MFF rendelet ellen. Itt a egyetértési eljárása küldi ezt majd meg a tanács, és ez a többi éves pénzügyi keret kapcsán, hát itt vannak fejezetek, alfejezetek, de ennél nagyobb részletezés, bontás nincsen ebben. Úgyhogy én úgy tudom, hogy az időközi jelentés, amit a Költségvetési Bizottság készíti, tiszteletben tartja ezt a filozófiát, mert hogyha mindenféle dolgot belezsúfolunk egy ilyen időközi jelentésbe, az összes számot részletes bontásban, alacsonyabb szintű költségvetési bontásban is, aha, akkor ugye nem fog túl sok mindent beleírunk ebbe az időközi jelentésbe. Hát az időközi jelentés azt a véleményt kell, hogy tükrözze, hogy hát mi a véleményünk az MFF rendeletről, a többéves pénzügyi keret tanácsi rendeletéről, de ezt nem szabad összekeverni a jogalkotási jogoslattal. Tehát jogalkotási kérdéseket is írunk, beírunk ebbe a jelentésbe. Persze lehet, hogy lesznek mellékletek, és ezért kell nagyon ébereknek lenni. Mindenhol, ahol a kollégák ott vannak, lehet, hogy a Költségvetési Szakbizottságban is ott ülnek, ott nagyon figyeljenek arra, hogy a regi érdekeit megvédjék abból a szempontból, hogy a politikai döntéshozatal, az, az együtt döntési eljárással kapcsolatos kérdések hova kerülnek be, hogy ezeket a megfelelő helyen kezeljék. A most még olyan szakaszban vagyunk, amikor több információt nem kaptunk az elnökök értekezetétől, de az világos az elnök beszédei alapján világosan látjuk azt, hogy a parlamentnek először is szavazni kell az MFF-re vonatkozó véleményről, és utána tesszük be a számokat jogi keretekbe. Tehát meg kell várnunk az MFF-re vonatkozó tárgyalásokat, hogy eljussanak eh, a többéves pénzügyi keretről folyó tárgyalások eh, oda, amikor eh, már mi is mondhatunk valamit, nem zárhatjuk ki, amit Vito akar majd mondani, illetve a reméljük, hogy nem kell majd nagyon negatívan reagálnunk, de még egy kérdést szeretnék tudatosítani a kollégákban, ami a hogy esetleg le kell állítanunk, hogy blokkolnunk kell majd az egész több éves pénzügyi keretet, és akkor majd 2013-ban minden hónapban ugye az a régi költségvetés alapján jár, kell, hogy eljárjunk, és akkor nem tudnak elindulni az új plusz szakpolitikák, programok. Úgyhogy azt hiszem még nagyon sok munka vár ránk, és a jogi szolgálatnak majd meg kell találni egy megoldást, hogy hogy tudjuk kikerülni ezt a csapdát, hogy nincs meg bizonyos szakpolitikákra megfelelő jogalap, hogyha 2010 hármas költségvetésben az MFF-re vonatkozó megegyezés hiányában majd az előző évi költségvetés számai alapján kell eljárni. Persze reméljük, hogy nem így lesz, és a 13-as költségvetés meg lesz, és nem lesz a probléma azzal, hogy akkor nincs meg a jogalap több szakpolitikához. Take a break. I mean, we have five minutes, so you can go. Ha még öt percünk, akkor most szünetet tartunk. Kedves kollégák, elkezdjük az ülésünket Johannes Hán eh, biztossal. Másfél órá rendelkezésünkre ehhez a vitához, a kérdések, eh, észrevételezések megfogalmazásához. És kérem azokat, akik kérdéseket tesznek fel, illetve megjegyzéseket fogalmaznak meg, hogy ezt rövidre fogják minden bizonyal érdekes tájékoztatást hallunk majd Johannes Hán biztos úrtól. Biztos úr önél szó, remélem, hogy jól pihent, nyaralt, és nagyon sok téma van, amelyben küzdeni kell, és a kollégáknak és különböző nézeteik vannak a kohéziós politikára számot, számítunk önre. Köszönöm szépen, Danuta. Én is mindenkit eh, szeretettel üdvözlök. Szeretném megragadni a mostani alkalmat. Én remélem, hogy én is rövide tudom fogni magam, tekintve, hogy elhangzott a kérdés, hogy a kérdések is rövidek legyenek. Tegnap eh, Kallasz biztossal folytattak eszmecserét eh, a bizottság egyik alelnökével, az én témám pedig a hálózat finanszírozási eszköz. Nagyon sok minden hangzott el, már a témában is még több írásbeli anyag született, de természetesen rendelkezésükre állok a kérdéseknél az időközben sikerült tisztázni, hogy 10 milliárd eurós kohéziós pénzösszegről van szó, különösen ami a keppinget illet, és fontos utalni arra is, hogy egyértelmű különbséget kell tenni a döntés és a megvalósítás között, a decision és az implementation között, hogyha nem hivatalos anyagot is elolvassák, akkor kiderül az, hogy a bizottság feladata elsősorban a döntéshozatal, de a konkrét megvalósítást természetesen a helyszínen kell és lehet megvalósítani a az illetékes helyi hatóságokkal, ezt nem lehet delegálni, ezt a feladatot a csekély human erőforrásokból ezt nem is lehetne megvalósítani, hiszen mindannyian eltökéltük magunkat amellett, hogy személyi költségeket takarítunk meg. A call rendszer alapján pedig a first come, first serve elve érvényesült, tehát aki először nyújt be pályázatot, először kap támogatást. Van egy probléma, és meg vagyunk győződve arról, hogy ez létezik, a hiányosságok a határokon átnyúló közlekedési kapcsolatoknál, energiakapcsolatoknál, de az ICT-knél is. Létezik eh, lehetőség a kompromisszumokra is, és eh, remélhetőleg megvalósítható megoldásokat tudunk majd itt a folyamat végén találni. Mm, számomra a legfőbb téma, és ha megengedik, néhány megjegyzést fogalmazok meg az önök döntéshozatalával kapcsolatban. A Regi Szakbizottságnak és elnökasszonyának, illetve a különböző jelentéstevőknek és koordinátoroknak köszönetet szeretnék mondani. A mi ügyvezetői csoportunk, ami a vitát és a vélemény kialakítását illeti, a regionális politikát illetően minden bizony a gyors megállapodásra tudunk jutni, illetve a tartalmi kérdések tisztázását illetően is, és nem fogja meglepni önöket az, és én személy szerint, illetve a szolgálatom nem ismerjük százszerzelékban az összes végkövetkeztetést, amelyet önök megfogalmaztak, ez meglepő is volna, de szeretném mondani azt, hogy nagyon sok ponton egyetértés van, sok mindent közösen oldottunk meg, és közösen értelmezzük azt, hogy milyen irányba kell haladnia a regionális politikának. Meg szeretném említeni azt, hogy ez az erőteljes támogatás az etikai kódexet illetően, illetve a partnerség és többszintes kormányzási szintet illetően jelentős elkötelezettségről, tesz tanúbizonyságot a parlament részéről a tanácssal összhangban, illetve üdvözlöm azt a tényt is, hogy az ex ante kondicionalitás szükségességét elismerték, a közös stratégiai keret keretében is. A bizottság az elmúlt napokban javaslatot, kompromisszos javaslatot fogalmazott meg, amelyel gyakorlatilag megoldást tudunk majd találni. A tanács és a parlament jogos elvárása az, hogy ami a törvényi megfogalmazást illeti, illetve a szabályozásba történő beépítést, még vannak rugalmassági kérdések, és és derogált aktus keretében, delegált aktus keretében ez sokkal jobban megoldható. Tehát felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében. Ki szeretnék térni azokra a pontokra, ahol más nézeteim vannak, hiszen azokról a pontokról van szó, amelyekről vitát kell folytatni. Fontos, hogy alakuljon ki az a vélemény, hogy ha az előadásom ha három negyedére tér ki ennek a témának, akkor csak ez a téma fontos. Nem igaz ez így. A reformtörekvések szívében ez a tematikus koncentráció áll, és hogyha általánosságban véve megfogalmazhatom itt mindezt, a különböző javaslatok és határozatok alapján, amelyek megszülettek, illetve ahhoz vezettek, ami a parlament véleményét illeti. Kialakult az a nézet, hogy a tematikus koncentráció egy kicsit elhomályosodott, illetve elhomályosodhatott volna hogyha ez határozat keretében valósul meg. A viták előterében, ami a bizottságot illeti, a bizottság jelentős rugalmasságot mutatott, ami például az ICT-k bevételét illeti, illetve a tematikai prioritásokat. illetve az urban transport elemei is bekerülnek az energiahatékonyság részbe. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek a viták során felmerült igényeknek eleget tesznek. Amikor a prioritások összegzéséről van szó, akkor a folyamat végén itt nincsen semmi. Azt gondolom, hogy közös cél eh, elképzeléseink voltak. Szerettük volna, hogy ezek a politikák eh, kifelé is jobban megjelennek, eredményorientáltak, eh, célirányozottak, az Európa 2020-as stratégiai céljának is megfelelnek, és Mindezek érdekében fájdalmas kiválasztásra van szükség, számos téma közül kell választani, hogyha minden igénynek meg akarunk felelni, akkor tulajdonképpen semminek sem felelünk meg. Régi parlamenti képviselőként azt kell, hogy mondjam, hogy hogyha az ember a saját választókerületének érdekeit tartja szem előtt, illetve egyidejűleg azt is megvizsgálja, hogy a közösség egészének érdekeit ez mennyiben szolgálja, akkor teszi legjobban a dolgát. Tehát ha ezek a célok Európa céljait is szolgálják, akkor ez a választókerület céljait is szolgálja. Az elkövetkezendő hónapokban és években konkrét módon kell ezeket a célokat megnézni. És mindebbe illeszkednek azok a javaslatok is, a programozás elemei, illetve a különböző alapokkal való foglalatoskodás. Ez első látásra eh, nagyon vonzónak tűnhet az egyszerűsítés eh, érdekeit szem előtt tartva, de pont az ellenkezője valósul meg. Különböző alapok maradnak, de hogyha a különböző alapokat ugyanarra az egyetlen projektre használom, akkor ezzel növekszik annak a valószínűsége, hogy hibák merülhetnek fel, és pont emiatt növekszik a menedzsment és ellenőrzési ráfordítás is, ezt pedig megpróbáltuk elkerülni. Hát megpróbáltuk növelni a, a menedzsment figyelmét, illetve biztosítani azt, hogy ne legyenek hibák. Illetve megpróbáltuk elkerülni azt, hogy a hiba kvótáknál saját magunknak állítunk csapdát, tehát fontos, hogy ne állítsuk saját magunkat nehézségek elé. Tehát itt szeretném kérni, hogyha átgondolnánk ezeket a pontokat, és a bizottság rendelkezésre áll a vitákban. Egy utolsó pont, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, hiszen itt még folyik a vita. Számos kérdés fogalmazódott meg a pénzügyi menedzsment és a kontroll az ellenőrzési rendszerek kapcsán. Mi a saját javaslatainkkal az Európai Parlamentben tükröztük a mentesítési eljárásról folyó vitát, ami az ellenőrzési rendszerek erősítését illeti. Ez elődömnek köszönhetőleg főképpen. Hát mandátumunk elején fenntartható intézkedéseket tudtunk hozni, és a hiba arányok az elmúlt években csökkentek, ez pedig az említett intézkedéseknek köszönhető. De ezzel még nem értünk el a célhoz, Éppen ezért a szabályokhoz továbbra is ragaszkodni kell, és kérem az önök támogatását. Egy további pont, ami nagyon fontos számomra, mindazok tükrében, ami a tanácson belül megjelent a pénzügyi eszközzel kapcsolatban a vitán, egyetértünk abban, hogy ezt az ágazatot a termékekre és a volumenre is ki szeretnénk terjeszteni. De természetesen annak kell célként megfogalmazódnia, hogy ezek az eszközök elérjék minél gyorsabban a végső kedvezményezetteket. Kiderült azt, hogy vannak ugyan alapok, de különböző okok miatt a végső kedvezményezettek vagy nem kapják meg a támogatást, vagy csak nagyon késekedve. A következő pénzügyi időszakban éppen ezért készítettünk egy javaslatot, hogy legyen időbeli limit, egy olyan időtáv, amelyen belül a végső kedvezményezetteknek meg kell kapniuk a hiteleket, illetve a támogatásokat. Illetve tisztázni kell egy következő pontot is, tehát nagyon fontos, hogy ezek az eszközök egy adott programozási időszakon belül kerüljenek felhasználásra. Én nem tudom megérteni azt, hogyha vannak olyan javaslatok, mint például a tanácson belül, jelenleg ugyanis ez a helyzet, tehát eh, bizonyos területeken a rendelkezésre bocsátott eszközöknek akár egyharmadát sem költötték el az időszak végéig, például azért, mert erre nem volt lehetőség annak érdekében, hogy ezek a pénzek megérkezzenek a kedvezményezettekhez, fontos, hogy jogi elővigyázatosságot is tanúsítsunk, és nagyon fontos, hogy a bizottság és a parlament ugyanabban a hajóban evezzenek. Politikai szempontból naív lenne a jelenleg folyó vitákat a több éves pénzügyi keretről, ami a költségvetési dimenzióját illeti, ignorálni ebben a teremben például. Egységes elképzelés létezik a parlamenten belül és a regény belül is, illetve a bizottságon belül is. A bizottsági javaslat, amely már amúgy is alul súrolja mindazt, amit a parlament kigondolt, és további megszorításokra lesz szükség, illetve ezek nem elfogadhatóak. Ha folyamatosan arról hallunk, hogy a növekedés, a munkahelyteremtés nagyon fontos hogy, fontos, hogy biztosítottak legyenek, akkor ezt nem engedhetjük meg. És még egyszer emlékeztetnék arra, hogy 2000, tehát 13 tagországban, azaz a tagországok felében a struktúrális alapokból érkező támogatások minimum egyhármalát teszik ki a közberuházásoknak, és hat tagországban pedig több mint 60%-át, azaz több mint harmadát. Ez pedig azt jelenti, hogy itt nagyon jelentős támogatási eszközökről van szó, tehát a közberuházásokhoz ezek a támogatások nagymértékben hozzájárulnak, és mindezzel támogatjuk a tagországok gazdaságát, ha megnézzük ezeket a volumeneket. Nagyon fontos, hogy a megbeszéléseken, tárgyalásokon felhívjuk a figyelmet erre a körülményre, illetve az Európa 2020-as stratégia világos céljaihoz továbbra is ragaszkodjunk, és a regionális támogatásra fordítandó pénzeknek célja az is, hogy a 271 régióban ezek a célok úgy valósuljanak meg, ahogy ezt a stratégia keretében rögzítettük is. Tehát regionális politika ezen két eh, célkitűzése, egyrészt a gazdasági ellentétek csökkentése, másrészt pedig a regionális politika felhasználása a teljes Európára kiterjedő projektek érdekében, a teljes architektúra keretében érvényesül a pénzek kiosztását illetően is, és fontos, hogy amennyiben valóban csökkentések valósulnak meg, erre a ciprusi elnökség nyilatkozata is kitért, tehát amennyiben csökkentésekre lesz szükség, úgy ez ugyanolyan mértékben érintse az összes politikát, amennyiben ez érinteni fogja a regionális politikát úgy, ez a különböző terület esetében legyen kiegyensúlyozott, tehát nem szabad megengedni azt, hogy az egyik vagy másik terület jobban sérüljön. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy az oszt meg és uralkodj elve juthasson érvényre. Még egyszer köszönetni az önök munkáját az elmúlt hónapokban. Több száz módosító indítványt, kiegészítést fogalmaztak meg, és ez a parlament jelentős érdeklődését mutatja, eltökéltségét. Csodálom a tevők teljesítményét, illetve hogy hogy tudtak ezen sok módosítóból javaslatot kidolgozni, ez nem könnyű feladat. Éppen ezért még egyszer köszönetet szeretnék mondani. Vannak még pontok, amelyeknél fontos, hogy folytassuk a vitát. Nem sokára kezdődnek a trialógus egyeztetései. Tartalmi szempontból úgy érzem, hogy jót ajánlunk. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Nobody wants to speak. Köszönöm szépen, biztos úr. Igen, néhány kollega szeretne hozzászólni, nem tudom, hogy a koordinátorokkal kezdjük-e, vagy az alelnökkel. Időnként alelnököket is meghívunk. Nikosz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon jó, hogy meghallgattuk a biztos urat, mert akkor így meg tudjuk vitatni ezeket a kérdést. Négy kérdést, négy témát szeretnék felvetni, melyek nagyon fontosak ebben a válságos időszakban, ahogy ön említette. Az első, pénzt forrásokat kapni gyorsan és egyszerűen a kis és középes vállalkozásoknak. Görögországban azt láttuk, hogy megvan a pénz, de nem jutnak el a KKV-khoz, mert továbbra is a régi feltételek mellett kezeljük a kérdést. A bankok azok, amelyeknek fel kell mérni, hogy fenntarthatóak a KKV-k, hogyha nehézségekkel szembesülnek, akkor nem adják oda a pénzt. És természetesen nálunk a KKV-k nem jutnak hozzá a pénzekhez, a forrásokhoz. Amikor jelentkeznek, kérvényt nyújtanak be a források, kért, két évig is várniuk kell, hogy mire megkapják a pénzeket, változtatni kell ezen az eljáráson, mert különben a KKV-k nem fognak sohasem hozzáférni a pénzekhez, főleg azok, amelyek nehézségekben vannak, nem fogják tudni megkapni a, a finanszírozás nélkül az alapanyagokat, amelyek szükségesek a tevékenységhez. A 2014-es, 2020-as időszakra vonatkozóan a fejlettebb, kevesebb fejlettebb régiók, vagy átmeneti régióknak a kategorizálásánál, hogyha nem gondolunk további eszközökhöz, a most, hogy hamarosan itt van 2014, olyan elemeket, adatokat használunk, amelyeket 2019-esek, 2010-esekhez, vagy akár olyanok, amelyek a válság előtt eh, kerültek felmérésre, és ez teljesen megváltoztatja a helyzetet, és erről már beszéltünk korábban itt. Nos, amikor megnézzük a 2009-es adatokat, akkor azt látjuk, hogy a régiókat bizonyos módon eh, vannak besorolva, ugyanakkor a jelenlegi helyzetet nem veszük figyelembe. Aztán még egy dolog, ami nagyon fontos, úgy vélem, hogy nagyon fontos itt a parlamentben, ahogy a következő program van, amikor arról beszélünk, hogy legyen vidék fejlesztés, a vid vidék legyen, a különböző vidékek, régiók legyenek azok, amelyek aláírják ezek a partner contractot. Tehát a bizottság és a tanács nem szabad, hogy ők legyenek azok az egyetlenek, akik szerepelnek hanem szükséges az, hogy a regionális hatóság részt vegyen a folyamatokban, pont azért, hogy elkerüljük a jelenlegi helyzetet, amikor is egy központi hatóság mindennek tesz, anélkül, hogy bevonna a folyamatokba a helyi hatóságokat. Aztán a, forrás csökkentés kérdését. Nos, egy ilyen válság időszakában növelni kellene a forrásokat. Az összes olyan ö, megnyírbálási politika nem jó a jelenlegi helyzetben. Ki kell emelni a saját forrásokat, és egyéb forrásokat is megkeresni annak érdekében, hogy ezeket a pénzeket összpontosítsuk ott, ahol jelenleg csökkennek a finanszírozások jelenlegi helyzetben az történik, hogy megnyírbáljuk a forrásokat, a támogatásokat pont akkor, amikor nagyobb forrásokra és támogatásokra lenne szükség. Láttuk, hogy mi történt Görögországban. Ezek a forrás csökkentések azt okozták, hogy szétesett a társadalom és a termelő hálózat. Lambert van Niszteroy következik. Remélem, hogy példát mutatsz majd egy rövid hozzászólással. Köszönöm szépen. Persze nagyon jó, hogy most a szavazás után érezzük, hogy milyen a légkör itt a teremben. Talán elmondom azt, hogy mi történt ma reggel, ma délelőtt. Szavaztunk a halászati politikáról. És elmondhatom, hogy a legtöbb ponttal kapcsolatban 20 támogató, 19 nem szavazat, vagy fordítva a legkülönbözőbb frakciókból. Mit is tettünk? A, elkezdtük előkészíteni a hosszú távú együttműködést az Európai Bizottsággal, a koordinátorok, a jelentéstevők összeültek, hogy eldöntsék, hogy milyen irányba akarunk e, haladni. És ennek eredményeképpen Konstanca, én és a többi jelentéstevő megegyeztünk, hogy mi a legfontosabb tíz kérdés, amire vitatkozni kell. Tehát nem furcsa, hogy a biztos is azt mondja, hogy nem értünk egyet százszerzékon, de jó irányba megyünk, haladunk együtt. Én is ugyanezt érzem. Most rátérnék arra, amiket ön is kiemelt. Egy ilyen pont a tematikai koncentráció. Legyünk őszinték. Mi szeretnénk az integrált megközelítést megőrizni, azaz a kötelezettségeket, hogy megvalósuljon az energetikai átállás. Mi szeretnénk ehhez ragaszkodni. De fordítva, a rugalmasság, és nagyon fontos, hogy a régiók jobban szabadabban dönthessenek, több választási lehetőségük legyen. És ez mm, nem távolít el minket a tematikai koncentráció elvétől. Meg vagyok győződve erről, és jó, meg kell hallgatnunk, hogy mit mond a tanács, mit mondanak az államok, a tagállamok, és meg kell egyeznünk, de ne veszélyeztessük azt a nagy ívű általános megközelítést, amit ön is ismertetett velünk. Hát valóban úgy dolgozunk, hogy egy irányba húzzunk. Egy másik dolog, ezek az új innovatív eszközök. Nagyon örülök annak, hogy a költségvetési rendeletben ennek nagyon erős lett a pozíciója. Most ebbe az irányba megyünk az Európai Bizottsággal és az EIP-val. Persze, ne kerülhessenek pénzek olyan rulírozó alapokba, ahol senki nem tudja, hogy hol, hol végződik a pénzeknek az útja, kik lesznek a kedvezményezettek, kikhez kerülnek ezek a pénzek tehát világos vélemény kell a végkifejletről, az eredményről, de szükség van ezekre az új pénzeszközökre most azt látjuk, ugye, hogy például Görögországban a bankok nem hiteleznek, és az Európából érkező pénzek mellé oda kell tenni az EIB, a bizottság új, pénz, új típusú instrumentumait. Erre a válságban lévő országoknak szüksége van. Azután feltegyük fel a kérdést, hogy, hogy mi is történik a tagállamokban. A parlament nagy, nagyon fel, sokat foglalkozik a decentralizált testületekkel. Ön is elmondta, hogy mennyire fontos az, hogy a következő hónapokban, vagy a következő fél évben Ugye arra számítunk, hogy minden ország bemutatja majd a programját, a megközelítését. Talán megnézhet követjük, hogy hogyan születnek meg ezek a szerződések, a programalkotás minél gyorsabb legyen, és felkérjük majd a tagállamokat arra, hogy ugye kezdjék el a munkát. Európa több részében ez már megtörtént, megtörténik. Ne csak arról beszéljünk, hogy lesz elég pénz. Lesz, lesz pénz a kohéziós politika számára, minden régió számára beszélhetünk, persze az új kategóriákról is, de, de van, lesz pénz. Most azok, akik az embereket képviselik a regionális és nemzeti parlamentekben, nos, lássák be, hogy ez a legfontosabb beruházási politika a növekedés, a munkahelyteremtés szempontjából. Örömmel hallgattam a biztos urat, igen, jó, tárgyaljunk, beszéljünk. Köszönöm, Konstance következik. Köszönöm szépen, Danuta. Köszönöm szépen, Hán biztos úr az elmondottakat. Örültem, hogy ilyen nagy spektrumát vázolta fel azoknak a kérdéseknek, amelyek a szavazás után is persze velünk maradnak. Azt hiszem, azok a kérdések, amiket megemlített, mint problematikus pontokat, egy sincs közöttük szerintem, ahol nem tudnánk megegyezni, mert a cél kitűzés közös, és az is fog maradni. Szerintem nagyon jól tudunk majd együtt dolgozni. Nagyon fontosnak is tartom ezt, amikor tárgyalunk a tanácssal. A tanács lesz a nehezebb partner, hiszen a tanács, ahogy a valamennyien tudjuk, messze menően nem döntött még, és pedig a kohéziós politikával kapcsolatban rendelkezik a felhatalmazással. Néhány dologra hagyj utaljak vissza. A Connecting Europe Facility, az összekapcsolódási eszköz az egyik ilyen dolog. Örülök, hogy azt mondta, hogy itt nagy a kompromisszumkészség, ennek örülök. Júliusban világossá tett említettük, hogy törekszünk a kompromisszumra, de teljesen egyértelműen szeretném azt is leszögezni, hogy végül is az általános rendelet dönt majd a 10 milliárddal kapcsolatos eljárásról hát tárgyalunk, és Lambertel egyeztetünk önnel is, és a többi bizottságbeli partnerrel is szükséges lesz egyeztetnünk, hiszen az világos, hogy a tanács azt szeretné, hogy mi annyit veszekedjünk erről, hogy ne is jöjjön létre a Connecting Europe Facility, és ezt az 50 milliárdot meg tudja spórolni. Nyilvánvalóan nekünk nem ez a célunk, akarjuk, hogy ez megvalósuljon, de nem akarjuk csak úgy elfogadni, ahogyan talán ezt néhányan elgondolják, vagy elképzelik. Mi szerintünk még van mozgástér a tárgyalásokhoz, le, lehet még elmozdulni. A Költségvetési Bizottság szavazott a költségvetésről. Azt hiszem októberben lesz a szavazás a plenárison, és akkor zöld utat kap több minden, amiről még nem szavaztunk. Az általános rendeletek kapcsolatban azt majd meg lehet tenni, és szerintem nem részünkről nem lesznek nagyobb problémák az új szerű pénzügyi eszközök elfogadása is fontos. A Friends of Cohesion és a Friends of Better Spending csoportok is működnek, és optimisták vagyunk, hogy ezt a kettőt jobban tudjuk közelíti egymáshoz, hiszen nincs közöttük igazából nagy ellentmondás. A pénzügyi kérdésekről folyó tárgyalások Damoklesz kardjaként függnek az összes többi tárgyalás fölött. Biztos, hogy talán erről még tudna szólni. A 2012-es költségvetési tárgyalás elég nehéz volt a kohéziós politika kifizetéseivel kapcsolatban, és elég világos, hogy a tanács nem bocsát rendelkezésre elég pénzt a kifizetésekre most hasonló a helyzet a 2013-as költségvetési tárgyalásokon is. Az ön megítélése szerint ez projekteket is veszélyeztet, hogy nem tudják majd kifizetni, mert a tanács nem dönt eleget a fizetés, nem ad eleget a fizeté, kifizetésekre? Itt, tehát lehet, hogy a nehézség majd nem abból adódik, hogy nem engedélyeztek projektet, vagy ezt a régió nem tudja végrehajtani, mert egyszerűen azért, mert nem lesz meg a pénz az EU költségvetéséből. Van ilyen veszély erről, kérném a véleményét. Köszönöm szépen. Ramona Manescu. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul comisar pentru... Uh, Köszönöm szépen biztos. Nem akarom megismételni, ami már elhangzott, de talán ott tudom folytatni, ahol Konstantin Krél asszony abba hagyta. Azok a programok, projektek, amelyeket már elfogadtak, de amik nem valósultak meg, rendkívül fontosak. Gondolok például az önkormányzati képviselők Erasmus programjára. Mindig a támogatásokról beszélünk, hogy támogatni akarjuk a helyi, regionális szinteket is, de nem sikerül ezt a gyakorlatban is tényleg megvalósítanunk, és ez nagyon sajnálatos a régiók megtették, amit nekik kellett, javaslatokat dolgoztak ki, mikor sikerül majd ezt a projektet tényleg megvalósítani, mert megvalósítani, mert ez nagyon fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak, hogy válaszol majd a kérdéseinkre. Ezek a kérdések, főleg ami a pénzügyi keretet illeti, rendkívül fontosak, mert nagyon nyugtalanító híreket hallunk. Az Európai akinak jelentős változásáról lesz szó, főleg ami a kohéziós politikát illeti, végül meg kell határozni majd, milyen politikai talajra fogjuk építeni ezt, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy felelősségre lesz szükség ehhez. Olgyi Vlaszak. Köszönöm, Olgyi Vlaszak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A kohéziós politikáról beszélünk, és hadd említsem meg, amit Karel Ház is elmondott. Van egy nagy veszély, látunk egy nagy veszélyt, és visszautalnék a tegnap Kallasz biztossal lefolytatott beszélgetésünkre. Sajnos nem igazán tapasztaltuk azt, hogy ő üdvözölte volna, és elfogadta volna a mi véleményünket. Szeretném felhívni az önfigyelmét a mi prioritásainkra. Mi szeretnénk erősíteni a helyi település és regionális önkormányzatok szerepét a partnerségi megállapodások megszövegezésében és elfogadásában. Én gondolom, hogy a kormányoknak kellene egy belső szerződés megállapodást kötni a partnerségi megállapodásokról. A másik kérdésem a teritoriális, a területi dimenzióra vonatkozik az IKT eszköz kapcsán. A rendeletben ugyanis a területi dimenzió nem kap elég támogatást, ezért a megvalósítás nagy mértékben a tagállamok által meghozó döntéstől függ majd. Biztos úr, nem lenne helyes talán ajánlásokat kiadni a tagállamok számára a bizottság részéről? Elnök Junos Samadzsi. Elnök asszony, köszönöm szépen. Biztos úr, úgy gondolom, hogy nem arról van szó, hogy pessimisták vagyunk, hanem egyszerűen csak nyugtalankodunk a regionális politika miatt. Egy kicsit az az érzésünk, hogy a kohéziós alap, a strukturális alap egyfajta egyfajta labirintus alakult, amelyikben mindenféle út van, amilyen keresztül lehet támogatni más célkitűzéseket, más eh, programokat. Két mm, példát mondanék, az interkonnekciós eh, program 10 milliárd, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megvédjük a regionális politikáknak a, a védelmet, a, főleg ennek a 10 milliárdnak a védelme rendkívül fontos. A bizottságunk föltett egy szóbeli kérdést, amelyiknek az a célja, hogy világosan megnézzük, hogy milyen módon lehetne a fejlesztési politikákat támogatni, a strukturális alapokból. Úgy tűnik, hogy a strukturális alapok nem jól működik, és ezért források kerülnek át más célkitűzésekre onnan. Én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogyha kapnánk garanciákat arra vonatkozóan, hogy az tiszteletbe tartjuk azokat a célkitűzéseket, amelyek a regionális politikákban meghatároztuk, annak érdekében, hogy a régiók ne használhassák fel ezeket a forrásokat más célkitűzésekre. Harmadik megjegyzésem, talán rossz megérzés miatt van, de az a megérzésem, hogy a közös agrárpolitikát központosították, én nem tudom, hogy jelenleg valamilyen más fejlemény lesz a közös agrárpolitikával kapcsolatosan. Én természetesen megjegyeztem, hogy lesznek megvonások, ami a regionális politikák támogatását illeti. Mi ezt nem tudjuk elfogadni, és én, az én kollégáim sem tudják ezt elfogadni. Pont. Biztos úr, kérem, hogy reagáljon, válaszoljon a felvetésekre. Hogyha nem válaszolok néhány felvetése, az azt jelenti, hogy azzal teljesen egyetértettem, és semmi véleménykülönbség nincs. Ahhoz A hozzászólások sorrendjében az újszerű pénzügyi eszközökről először örülök, hogy különböző módosítókat dolgoztak ki a támogathatóság és más kérdésekben de nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne csak az alapok álljanak fel, hanem hogy eljussanak a pénzek a kedvezményezettekhez. Már erre a programozási időszakra is kidolgoztunk javaslatokat. Persze értem, kicsit késésben vagyunk, nehéz újra tárgyalni több száz már megkötött szerződést, de a közeljövőben garantálni kell, hogy a pénz ne vándoroljon, mint egy bankszerű módon a végső kedvezményezettekhez, hanem, hanem mondjuk csak KKV-hoz kerüljön. Ami a számokat illeti, mindig az utolsó rendelkezésre álló számokról szoktunk beszélni. Februárban, márciusban teszi közzé az Eurostat a statisztikai adatokat, a regionális adatoknál két évre visszamenőleg nézzük a számokat, nemzeti tagállami adatoknál pedig az előző év adataival számolunk és hogyha valamit kiszámítunk a regionális politikai vagy a strukturális alapok számára, akkor az utolsó három év átlagával szoktunk számolni. Tehát ezt az eljárást alkalmazzuk. vannak aggályok a számokkal kapcsolatban, és hogy mit jelentenek ezek a számok a régiók számára. A következő évben alkalmazott számoknak csak nagyon kis hatással lesz arra az általános képre, amit a tagállamokról kialakítunk. Tehát nem nagy változás jelent hogy Görögország számára, hogyha a 2013-as vagy 2012-es számot vesszük, persze a GDP adatok azért változhattak. A többszintű kormányzás, illetve a régiók bevonása a munkába a következő pont. Nos, tiszteletbe tartjuk természetesen a tagállamok alkotmányos rendszerét, de a rendeletben rögzítettük a multi-level governance-re vonatkozó cikket, a többszintű kormányzásra vonatkozó cikket, és csak szeretném ismét biztosítani önöket arról, hogy oda fogunk figyelni arra, hogy ezt a cikket a tagállamok mennyire tartják tiszteletben minden bizonyal meg fogjuk nézni azt, hogy a régiók, illetve a helyi szinteket, eh, eh, a megfelelő civil szervezeteket eh, bevonják-e a munkába és a partneri megállapodásokba. Amit a saját forrásokról mondtak a tisztelt képviselők, hát ezt csak támogatni tudom, ezzel csak egyetérteni tudok. Lampert hozzászólására mondanám. Tematikai koncentráció és integrált megközelítés. Vélemény szerint ez a kettő nem nincs ellentmondással egymással. A bizottság szeretne egy olyan étlapot, ami három fogásból áll, mert szerintünk ez egészségesebb, mint egy hatfogásos menü. És pontosan ez a dolog lényege Szerintem még mindig van elég, megvan a tagállamoknak, a régióknak a rugalmassága, a választási szabadsága. De lehet, hogy ez kihívás, és ugye a politika tele van kihívásokkal, tehát kihívás az, hogy azért döntést kell hozni. Lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha hat különböző célkitűzés lenne, mert lehet, hogy ezzel le tudnánk fedni egy régió összes érdekét de ez felhigítaná, és talán még meg, meg is szüntetné a tematikai koncentráció egész, egész koncepcióját. Ugyanis nagyon sok tematikai koncentráció van, de a régiók és a tagállamok feladata, felelőssége az, hogy válasszanak ezek közül, és döntsenek. Ami a Connecting Europe facility illeti, ezt az összekapcsolási eszközt, Nos, miután a regionális politikáit felelős biztos vagyok, felelősségem, hogy megtaláljuk itt a megfelelő jó megoldást. Ugyanis az összekapcsolási, európai összekapcsolási eszköz koncepciójával nagyon sokan egyetértettek a parlamentben, a tanácsban, a bizottságnál is, tehát olyan megoldást kell találni, ami az agályokat megválaszolja, és azért lehetséges, megvalósítható utat jelöl ki. Kifizetések. Valóban nagyon jelentős a három számjegyű összegről volt szó itt tavaly, illetve idén. És hogyha megnézzük a 2012-es kifizetéseket, az áprilisi számokat, ugye az első négy évben az előző négy év kifizetései voltak ezekben a számokban, nagy a valószínűsége annak, hogy a, egyre több pénzt kell tovább görgetni, és hogyha nem születik meg a költségvetés idén, lehet, hogy a dolog vége az lesz, hogy át kell görgetni, hát kell vinni pénzeket a következő évre, akár három, akár kétszer, egy milliárdos nagyságrendű pénzeket is, vagy ennél kisebbet. Lehet, hogy néhány projekt emiatt veszélybe kerülhet, ugyanis a, akkor előfinanszíroznia kell valakinek majd, és minél lassúbb a kifizetés, a projektköltségeinek a megfizetése, ugye annál hosszabb ideig kell valami áthidaló finanszírozást találni, és ez problematikus lehet. Ezért csak azzal a felhívással tudok fordulni a tagállamokhoz, hogy ragaszkodjanak ahhoz, amiben megegyeztünk a korábbi években, hiszen ez az ő pénzük. Az Erasmus for, for Locals eh, kapcsán, hát már elemeztük ezt, nem könnyű a feladat, de a megvalósításban vannak nehézségek, most megegyeztünk a régiók bizottságával, hogy fokozatos megközelítést alkalmazunk, és remélem, hogy jövőre elkezdődhet az első program, önkormányzati politikusoknak, civil szervezeteknek lehetővé tesszük a tapasztalat és ismeret cserét Európa szerte. A partnerségi szerződésekről azt hiszem már mindent elmondtunk. Területi dimenzió az ö, ö, technológiai intézet. Erről is volt egy kérdés, és a struktúrák, a városi struktúrákról integrált megközelítés módszert alkalmazva kell dönteni a struktúráról. Kollégák, lezárom a hozzászóló listáját, mert 18-an szerepelnek már a listán, és kérem, hogy maximum három percig szóljon mindenki, mert akkor még tudunk adni a biztos úrnak is 15 percet a válaszokra. Xeira úr az első. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr. Az Európai Bizottság nem vezetett be semmilyen dolgot annak érdekében, hogy a periferikus régiók is eh, alanyai lehessenek az integ- a terület integrációnak eh, ellentétben azzal, amit Strasbourgban mondott, amikor találkozott a régiók képviselőivel. Hogyha nem tesznek kivételt az ultraperiferikus térségekkel, az ultraperiferikus eh, portugál eh, régiók, mint Madeira vagy az Azori-szigetek automatikusan ki rekesztődnek a következő programozási időszakra, tervezési időszakra 2014-2020. És ez a területi együttműködés egy nagyon érdekes vonatkozása, mert egy igen magas százalékot képvisel, ami a költségvetést illeti. Mi történik? A bizottság jelentése után kiadtak egy jelentést, amelyik az ultraperiférikus területekre tirani, és most idézek, a bizottságnak az a célja, hogy elősegítse az eh, határmenti együttműködést határokkal, akkor, amikor több mint 150 kilométerre vannak az anyaországtól. A bizottság tehát elősegíteni ezt az együttműködést ellentétesen azzal, amit a jelentésben ír. Én megkértem a bizottságot, hogy tisztázza jobban ezt a helyzetet, mert egy nyilvánvaló ellentmondás van a két dokumentum között. Augusztus 14-én megkaptam a bizottság válaszát, és itt is idézném, a bizottság nyitott abban, hogy elősegíts az ultraperifikus térségeknek az együttműködését, amikor több mint 150 kilométer távolságban vannak a partoktól, ugyanakkor nem látja annak szükségességét, hogy módosítsák az eredeti szöveget. A kérdésem az, hogy egy olyan dokumentumban, amely később született, mint a törvényjavaslat, amelyik az ultraperiferikus térségekre vonatkozik, azt mondja, hogy nyitott abban, hogy megtárgya ezt a kérdést, hogy elősegítse a határokon átnyúló együttműködést, és a biztos úr azt mondja, hogy ennek ellenére nem látja annak szükségességét, hogy modosítja a szöveget. Nos, mi erről beszélünk a portugál szerződésekben, mi egy olyan záradékot teszünk a szöveghez, amelyik ellentmond a törzs szövegnek. Tehát itt az szerepel, hogy nem támogatjuk ezt az együttműködést, majd utána egy jelentésben azt mondja a bizottság, hogy igenis mm, hajlandóak vagyunk. A kérdésemre adott válaszban azt mondják, hogy igen, támogatjuk, ugyanakkor ezt nem akarjuk leírni. Szóval a bizottságnak az álláspontja igenis eh, mozdul és ingadozik. Szeretném megkérdezni, hogy legyen szíves, tisztázza ezt a helyzetet. Köszönöm, Jan Olbricht. Uh, uh, thank you. Köszönöm szépen. Először is nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a bizottság elkezdte a tárgyalásokat a trialóguson belül. hiszen nagyon fontos a véleményük bemutatása, illetve a kompromisszum bemutatása, Önök informáltak bennünket arról, hogy mi lesz a bizottság álláspontja majd a tárgyásokon, ez pedig nagyon hasznos lehet a számunkra a jövőre nézve, hiszen itt kiderül mind a két rész számára a rugalmasság. A CEF-fel kapcsolatban sok sikert kívánunk önöknek, reméljük megtesznek minden tőlük telhetőt. Reméljük, hogy mindent meg tudunk oldani, de a kérdés az, hogy mi az, ami megoldható, ami pedig a prioritásokat, a projekteteket, a határokon átnyúló kérdéseket illeti, ezek mind-mind rendben vannak. Az egy, egyetlen kérdéses pont számunkra a módszer kérdése. Természetesen a frakción belül mi hajlandóak vagyunk a kompromisszumra. A kohéziós politikára jellemző az, hogy ezt át kell váltani nemzeti borítékokra, úgymond. Tehát nem ellenezzük a célokat, de ami a módszert illeti, mi nem engedhetjük meg azt, hogy az elején ezt mind átvegyük a nemzeti borítékokból. Később erre lehetőség volna, mindent meg fogunk tőlünk a magunk részéről is tenni a kompromisszum érdekében, és reméljük, hogy a bizottságon és a kollégiumon belül is lesznek kompromisszumok. A második elem A kevésbé fejlett régiók számára az Európai Regionális és Vidékfejlesztési Alapból jutatott támogatásokra vonatkozik, illetve infrastruktúrális beruházásokhoz nyújtott támogatásokra. erre szükség van a probléma megoldásához. A bizottság a kezdetektől fogva azt mondta, hogy az alapvető szolgáltatások, a környezetvédelem meghatározóak. Nehéz volt definíciót találni, hogy mi számít általános érdekű szolgáltatásnak. Fontos lenne tisztázni mindezt, hiszen szeretnénk azt, hogyha ez bekerülne a szabályozásba, hiszen a fejlettebb régiók nyomást gyakorolnánk ránk. Ami a tematikai összpontosítást illeti, mi mindannyian eh, teljes mértékben egyetértünk abban, hogy erőteljes koncentrációnak kell megvalósulnia. Ez nem kérdéses. Az ön megjegyzése arra vonatkozóan, hogy inkább három legyen a hat helyet, de még jobb volna, ha csak kettő ilyen eh, tematika jelenne meg. A kérdés az, hogy a válság időszakában úgy érezzük, hogy a rugalmasságban van az érték. Tehát a koncentráción belüli rugalmasságban. Szeretnénk azt, hogyha végső kedvezményezettek, illetve a programozási menedzsment kiválaszthatnánk a prioritásaikat, ezt el kell, hogy magyarázzák, hogy miért ezeket választották, de a koncentrációra abszolút igent mondunk, de milyen keretek között valósul ez meg, fontos, hogy manőverezési rugalmassági terünk legyen, a tematikai koncentrációnak többé-kevésbé hasonlónak kell lennie. Különbözőségek vannak a különböző alapok között, a kohéziós alap, a regionális fejlesztési alap között, illetve a teritoriális együttműködés tekintetében is. Lehet, hogy a tárgyalások során ezeket közelíthetnénk egymáshoz. Az Európai Szociális Alap volt a győztes, az élen járó a koncentrációt illetően. Ami a partnerségeket illeti, erről már Strasbourgban beszéltünk. Nagyon érdekes az, hogy a partnerségi szerződés egészen addig, amíg a CEF, úgynevezett CEF alapokra alapul. Hát ez egy új elem, a kohéziós alapokon belül a CEF új fogalom, öt alap részételével valósul meg a partnerségi szerződés, Tehát egyidejűleg kapjuk meg a két pontot, tehát ez, ez a mezőgazdasági operatív programokra is vonatkozik. Tehát öt alap ból érkezik egy időben a partnerségi szerződésnek különböző elemei. Tehát nem csak a kohéziós alapi, alapot érinti a partnerségi szerződés, Az utolsó nagyon provokatív kérdésem. Mi történik akkor, ha nem tudunk megállapodni a pénzügyi perspektívában? Mi lesz akkor, hogyha 2013 után nem lesz jogalapunk? Mi történik a kohéziós alappal? Nem szeretnék politikai vitát provokálni, de el kell ezt tudnunk képzelni, és a költségvetési szakértőknek is, hogy mi fog történni ebben az esetben a kohéziós alappal. Ha nincsen pénzügyi keretünk, akkor mi lesz a helyzet? Tehát a szakbizottságunknak is el kell tudnia képzelni egy negatív szenáriót, hiszen a, ha nem lesz jogalap, akkor ez negatív hatással lesz a kohéziós politikára. Nelia Ernst. Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Kicsit morgolódnék a több éves pénzügyi keret kapcsán, erről már nagyon sokat beszéltünk. Őszintén szólva, egy kicsit eh, nyulakként ülünk a sorban, és nézzük, hogy mi történik. Felmerül a kérdés, hogy ha a jelenlegi helyzetben, amikor növekedésről beszélünk, hogy mi kell ehhez, hogy ezt meg tudjuk valósítani, egyáltalán megengedhetjük -e magunknak azt, hogy elgondolkozzunk a csökkentésekről. A kérdésem a biztoshoz egyetlen kérdés, még milyen magyarázatai vannak mindennek, ismerjük a régi magyarázatokat a tagországok részéről, de most milyen magyarázatai vannak a jelenlegi kontraproduktív csökkentéseknek. Az összes állam és kormányfó mind elmondta azt, hogy növekedésre van szükség, előre kell lépni, marsal terve dolgoztak ki Európa számára, tehát pénzre van szükség. Éppen ezért felteszem a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy ebből a csapdából még mindig nem tudtunk kikerülni? Ezelőttem előttem szóló nem egy fiktív kérdést tett fel, hanem egy valóságos lehetőséget vázolt fel. Meg szeretném kérdezni, hogy a tanácson belül mi a felállás, lehet, hogy ezzel kapcsolatban kaphatnánk még tájékoztatást. A makrogazdasági kondicionálatás is felmerül az MFF kapcsán. Az Európai Parlament ezt elutasította, én ezt jónak tartom. Tudjuk, hogy a tanácson belül más a helyzet. Van-e itt elmozdulás? Történik-e itt valami? És az utolsó megjegyzésem a hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatban. Én azt szeretném, hogyha ez a pénz eljutna a kezdeményezettekhez, illetve a kisországok nem kapnának hátrányos megkülönböztetést. Tehát azok, akiknek leginkább szükségük van a támogatásra, ők hozzájuk érkezzen ez el. Köszönöm. Luis Szerves. Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkbe a biztos úr, aki volt nálunk a térsi a régiónban, a különböző szigeteken, és köszönöm, hogy szólt ott. A következőt szeretném mondani. A tanács a júniusi jelentésében azt mondta, hogy a prioritás a fenntartható erős növekedés, amelyik inkluzív, és aztán ez év augusztusában azt mondja, hogy az elnökség elismeri hogy a pénzügyi keretet csökkenteni kell, az elnökség úgy véli, hogy az összes cikket csökkenteni kell. Mi úgy véljük, hogy ebben a szakbizottságban és a parlamentben úgy véljük, hogy nem lehet a kohéziós alapokat megkérdőjelezni. Azt szeretném, hogy a biztos úr vázolja fel az álláspontját. nem emlékszem a Lisszaboni stratégiára, az volt a célkitűzés, hogy 2020-ban az európai gazdaság a legversenyképesebb gazdaság legyen, és eh, a különböző politikák miatt, a különböző válság miatt eh, és a különböző forrás megvonások miatt eh, olyan helyzetbe kerültük, mint amilyenben most vagyunk. Világos, hogy a vita elsősorban pénzügyi kérdések körül zajlik, de ugyanakkor az igazi probléma azok a makrogazdasági egy, egyensúlytalanságok, amelyek léteznek az Európai Unióban, amelyek rendkívül extrém válságokhoz vezetnek Európa különböző térségeiben. Tehát ez egy ez egy kohéziós politika, ez egy központi politika, amelyet nem szabad megkérdőjelezni. Aztán az ön megállapítására vonatkozóan azt mondom, hogy egyetértek, a célkitűzésekre szükség van, szükség van a régiókra Európában, ugyanakkor hozzátennék még egy dolgot, amikor szükség van a régióknak valamire, ez azért van, mert ezek a dolgok Európa javát is szolgálják. Ennyit szeretnénk mondani a, a Connecting Europe-ról. A Connecting Europe az pont azt a cél szolgálja, hogy összekösse az európai régiókat. Ezen belül az ultraperiferikus régióknak is szerepük kell, hogy legyen. Presidente, grazie, commissario. Mátszani asszony, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos úr ami a jövőbeni munkamódszereket illeti, eljárásokat illeti, felvetődik bennem a kérdés, hogy esetleg érdemes eljárni úgy, ahogy júliusban meghatároztunk, tehát különböző tematikus blokkokon keresztül bevonni az összes előadót, és nem azt a megoldást alkalmazni, amelyet ha értettem, akkor a rendeleteken keresztül tárgyalnak különböző témákat ugyanis van egy alaprendelet, amelyik meghatározza a különböző kisebb rendeleteknek az irányát is, a szektoriális rendeletek is, ezek a, a szektoriális rendeletek mind egy főrendeletre utalnak vissza, és emiatt úgy gondolom, hogy módszertanilag sokkal jobb lenne, hogyha blokkokon keresztül haladnánk, és nem külön, külön rendeletenként csatlakozom a kollégák kérdéseihez, amikor arról beszéltek, hogy a Connecting Europe mechanizmus finanszírozásáról szóltak. Arra kérem önt, hogy legyen hajlandó beszélni erről a témáról a tárgyalások során, és azra kérjük önt, hogy dolgozzon ki egy világos álláspontot. Tegnap Kallas biztos egyért egyértelműen felvázolta a saját álláspontját, és elmondta nekünk pontosan, hogy mi az ő álláspontja. És én Hán biztos úrtól kérném, hogy vázolja fel világosan és egyértelműen a saját álláspontját a kohéziós alapokat illetően ami a tematikus kérdéseket illeti, egyetértek önnel, hogy nagyon fontos, hogy ne nyissunk meg a kérések piacát, és nem szabad engedni minden egyes kérelemnek, amit többek között jó magam is benyújtottam, tehát az, hogy ragaszkodjuk az EU 2020-as célkitűzésekhez, ugyanakkor meg kellene nézni, hogy milyen a mozgástér, érdemes lenni megbeszélni azt, hogy milyen rugalmasság van a bizottság előáll a saját javaslatával, a parlament más javaslatokat tesz, tehát van egy eltérés a kettő között, ugyanakkor a politikának az lenne a célja, hogy ezt a kettőt összehozza az EU 2020-as stratégia fényében. Ön rámutatott arra, hogy szükség van arra, hogy az ellenőrzési mechanizmusokat megerősítjük, hogy csökkentjük a hibák lehetőségét, ezzel egyetértek. Ugyanakkor ezeket a bizottság mennyire van tudatában abban, hogy az előző program ellenőrzési mechanizmusai mekkora mértékben járulnak hozzá az eljárások bonyolultságához, és emiatt nehezebben hozzáférhetők a források. Ez azt jelenti, hogy túl sok a bürokrácia, nagyon összetett az eljárás, és ez rendkívül módon befolyásolja a program végső eredményét. Végezetül a régiók bevonása. Ön nagyon egyértelműen elmondta, hogy nem szabad a tagállamoknak az adminisztratív felépítményét túllépni, és ezért a kijelölt intézménnyel kell tárgyalnunk ugyanakkor a programban a régiókra tekintünk, a régiók van, kapják a főszerepet, és ezért már a programban szerepel az, hogy a régiók nagyobb szerepet kapnak, talán ez nincs megerősítve, intéz, nincs megerősítve intézményesen az adott tagállam részéről, ugyanakkor nagyon fontos, hogy bevonjuk az eljárásba a régiókat, főleg a jelenlegi szakaszban. Nagyon világosan meg kell határozni a régiók eh, helyzetét, azt látom, hogy eh, a nehézségek, amelyek felléptek különböző országokban a célkitűzések elérésénél, Olaszországban például részben ez annak tudható be, hogy nem vonták be kellőképpen a régiókat, nem kaptak megfelelő súlyt a régiók, tehát alapvető fontosságú, hogy ott legyenek a régiók, szerepet kapjanak, és alapvető, hogy a forrásokat, azokat tényleg a program célkitűzéseinek a teljesítésére költsük el. Olaszországban az történik most, hogy például Dél-Olaszországban a forrásokat áthelyezték és áthelyezte a központi kormány, és már nem a terület fejlesztése, hanem az egész országban használják fel. Tehát a lényeg az, hogy ne vesszenek el a források, és úgy vélem, hogy nagyon negatív dolog az, hogy olyan források, amely kezdetben régióknak ö, ö, adtak át, ezeket most más régiók használják fel. Would you take most áttérünk a válaszokra, vagy mégsem, hanem megadjuk a további kérdések lehetőséget. Bosztinári úr, köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött a szakbizottságunkba, köszönjük, hogy rugalmasságot mutatott, hiszen nem mindig eh, volt ezt tapasztalható tárgyaló partnereinkkel. Az elmúlt héten Strasbourgban Varosszó elnök egy nagy benyomást keltő, pozitív beszédet tartott egy federális modellről. Azt gondolom, hogy a federális rendszerek csak a szolidaritás és a kohéziós politika mellett tudnak működni. A szolidaritást csak is a kohéziós politika segítségével tehetjük kézzel foghatóvá polgárok számára. Nagyon fontos, hogy a költségvetésben is ez megjelenjen. Egy szegényes költségvetés csak is alá tudja ásni a projekteket, és Barosszó úr beszédét hamar el fogjuk felejteni, ha ez így lesz. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy nagyon fontos, hogy a parlament és a bizottság egységesen lépjenek fel, szorosan együttműködjenek, amikor a trialógusban a tanácssal tárgyalnak. Ez alapvető fontosságú és nagyon örülök annak, hogy ön pozitívan közelítette meg a jövőbeni tárgyalásokat. Van egy felvetésem, mi a helyzet az administratív és intézményi kapacitás erősítésével a tagországokban. Ma egyértelmű a jelenlegi szegényes administratív kapacitások mellett, hogy a korábbi modell megbukhat, és nagyon sok európai polgár pont az ellenkezőjét fogja érezni az európaiasságnak. A tagországoknak feladata ez, de vajon számíthatunk-e pozitív fejleményekre az új többéves pénzügyi keretben? Szeretném, ha erre kitérne. Nagyon örülök azoknak a megjegyzéseknek, amelyeket ön a hálózatfejlesztési finanszírozási eszközzel kapcsolatban tett. A regi az ön személyes támogatásával azt gondolom, hogy kompromisszumot tud majd kialakítani, amely a, a regi megközelítését és a MÚV egyes főigazgatóság megközelítését. Egyenlőre ez még nem annyira egyértelmű, különösen a, a MÚV főigazgatóság részéről. Remélem, hogy mindannyian hajlandóak lesznek együtt dolgozni önnel. Végezetül pedig a bizottságnak a következőt szeretném elmondani a régió főigazgatóság együttműködött velünk, és a jelentések együttműködését, illetve előkészítését segítette, kompromisszumok kialakítását, ezért pedig köszönetet szeretnénk mondani, nagyon jó alapját képezi ez a jövőbeni tárgyalásoknak, és remélem, hogy ugyanígy tudjuk majd a munkát folytatni, mi pedig lojális partnerei vagyunk önöknek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Két kockázatot szeretnék felvetni, biztos úr. Először azt, hogy hogyan védjük meg a pénzeket, hiszen a pénz nélkül nem tudunk jó politikákat, jó szabályozásokat kialakítani. Azt gondolom, hogy ön tudja azt, hogy Ciprus véleménye nagyon zavaros volt. Az elnökség bemutatta azt, hogy a többes pénzügyi keretösszegét csökkenteni kell, ami a kohéziót illeti. Ez már sokkal alacsonyabb a bizottság javaslatban, 6%-kal kevesebb, de a probléma az, hogy a tagországok, főleg azok, amelyek több támogatást kapnak, 100 milliárd eurónyi csökkentés javasoltak, és ez a kérdés, hogy ők már hogy fognak tudni találni majd 100 milliárd eurónyi csökkentést. Ez ellene megy a jobb kohéziónak, de fontos, hogy kompromisszum alakuljon ki az 5% és a magasabb arányok között. A második kockázata jövő évet érinti. A tanács 5 milliárddal akarta csökkenteni a költségvetést, ez több mint 4 százalék, és nagyon súlyos csökkentés. A csökkentők mit néznek meg először? A kohéziót itt csökkentenek először, és a probléma a következő, az eszköz azok számára, ne, akik csökkenteni akarnak, nem a megfelelő eszközök, nem a megfelelő eszközt választották, nem félelem miatt döntöttek így, Lewandowski biztos elmondta azt, hogy itt tulajdonképpen azokra a pénzekről is van szó, amelyeket nem sikerült igénybe venni a, az alapokból. A kutatást, az energiát is érintik a csökkentések, a felelítési tervet, amely 2013-ig lesz érvényben, de fontos mindezzel foglalkozni. Hogyha én az önhelyében lennék, akkor nem tudnék könnyen választ adni. Ha megnézzük az adatokat, akkor kiderül, hogy a regionális alapban és a kohéziós alatban 40%-os felvevő képességet mutattak a tagországok. Ez nem rossz eredmény. A regionális kohéziós alakban az országoknak csak 33%-a van lemaradva, marad a 40% alatt. Nem csak az új tagországok szerepelnek rosszul 20-22%-os abszorciós kapacitással, és ezek húzzák el a többieket. Én nem vagyok szakértője a tanácsnak, de hogyha megnézzük az integrált számokat, akkor kiderül, hogy a RAL 200-at eh, tesz ki, hát akkor ezzel nem tudok egyet érteni. De csak néhány ország húzza le a többit. Ezt a játszmát nem tudjuk megnyerni. Például sajnálatos módon a liberális frakción belül én ezt ellenzem, és az összes kohéziós országbeli kolléga ezt ellenezni fogja, de az én frakcióm nagy része a 2013-as költségvetést illetően azt javasolta, hogy a kohéziós alapokból 30%-ot tegyünk tartalékba, regionális fejlesztési alapból, egészen addig, amíg a bizottság nem készít tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan legyen jobb az abszorciós kapacitás, illetve várjunk a következő MFF-ig. Ez pedig értelmetlen. Biztos úr, azt gondolom, hogy külön dolog jó szabályozást kialakítani, és remélem, hogy a bizottság és a parlament ezt közösen megoldják, nem vagyok ennyire már biztos a tanácsban. Nem is biztos, hogy ők elolvasták a mi módosítóinkat, kompromisszumainkat. Először is meg kell védeni az alapokat. Ezek társfinanszírozott alapok, ezek valóban összekapcsolják Európát a tagországokkal, a többi alapot vagy a tagországok, vagy a bizottság menedzserik. Nagyon nehéz lesz a dolgunk, eh, nekünk is, és önnek is. Köszönöm. Petro Luhán. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem, hogy eljött a biztos úr hozzánk a parlamentbe, ez tényleg nagyon fontos, hiszen nagyon lényeges döntések előtt állunk a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Két dolgot szeretnék megemlíteni, amiről eddig nem volt szó, biztos úr pontosabban az már elhangzott, hogy Európában a valódi kohézió és a valódi belső piac csak akkor tud megvalósulni, hogyha az egész területen mindenütt megvalósul az összekapcsolás a gazdaságban, olyan logisztikát alakítunk ki, hogy egységes, jól fejlett infrastruktúra jön létre mindenütt. Rendkívül fontos ezért, hogy megteremtsük a kapcsolatot mindegyik régióval. Csak akkor tudnak ezek a régiók fejlődni, hogyha bekerülnek az összeurópai vérkeringésbe. Azután itt van ez a 10 milliárd eh, euró, ugye, amit a kohéziós eh, alapból csoportosítunk át. Ezzel kapcsolatban hagyd tegyek föl egy eh, kérdést, biztos úr. Hogyan történik majd ennek a 10 milliárdnak a felosztása? Arányosan a tagállamok között, vagy pedig a projekt minőségét veszik inkább figyelembe? Még egy kérdőjelem van, még egy kérdés, amit szeretnék, aminek a tisztázásához az ön válaszát kérem. Az egyszerűsítés kérdése. Itt um, a kohéziós politik politika kapcsán van egy 50 millió eurós határ. Milyen intézkedéseket tervez az egyszerűsítésre az ilyen kisebb projektek esetében? És ami különösen fontos, az az, hogy mi a helyzet a több országot érintő projektek előkészítésénél. Ugye nagyon eltérő a tagállamok helyzete, munkája, és a kohézió célja pontosan az, hogy egységesen folyjon a munka és a különösen hátrányos helyzetű régiókon kell segítenünk. A bizottságnak milyen elképzelése van az egyszerűsítésre vonatkozóan? Elnök Miranda asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a minap a plenáris ülésen Barroso úr egy olyan mondatot eh, mondott, eh, amit eh, nagyon hálásan hallott hallottunk, hallottunk a, ebben a bizottságban, hogy az Európa jövőben figyelembe kell venni a kohéziós, a területi kohéziós és szociális kohéziót. Ez egy olyan mondat, amelyik eh, felveti annak a lehetőséget, hogy nagyobb költségvetés legyen, és ezért a szakbizottságnak a, egy tagjai amiatt aggódnak, hogy a Connecting Europe eszköznél a területiséget elvesztettük, olyan projektek, amelyek érettek, már nem a kohézió fényében dolgozik ez, és ez nagyon aggályos, és még időben vagyunk, hogy ezen modosítjunk. Aggadunk azért is, hogy a, programáció, programban megváltoznak az eh, hangsúlyok. Egy olyan térségből vagyok, amelyik hozzáférhetne strukturális alapokhoz, de jelenlegi helyzetben nem tud hozzájutni, pedig nagyon fontos lenne munkahelyteremtéshez, és ne ö, vonuljanak ki a fiatalok a térségekből azért, mert nincs ott munkahely. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan lehet visszatenni a kohézióra? Hogyan lehet hatékonyabban alkalmazni a Connecting Europe eszközt? Erre szeretnék választ kapni. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Még egyszer röviden a Connecting Europe eh, facility -ről. A javaslatom az volt, hogy a bizottság álljon elő egy javaslattal. Mi kidolgoztunk egy javaslatot, nem száz százalékban fogadták ezt el, jó, hát ez rendben van, de csak akkor tudok tárgyalni, hogyha van valami írásos alap a másik fél részéről elkészített állásfoglalás, álláspont, amit önök definiálnak, mert így egy kicsit légüres térben vagyunk. Nekünk megvan az álláspontunk, ez világos, ehhez ragaszkodunk, de hogyha tárgyalunk, akkor tudnunk kell, hogy hogyan néz ki a partnerünk konszolidált álláspontja. A múlt heti éves tanácskozás is azt mutatta, hogy a régiók szükségletei, illetve a kihívások, amikkel szembesülnek, nagyon eltérőek. Ez attól függ, hogy hol van az adott régió, a szárazföldön esetleg sziget, hogy félsziget, vagy periférikus terület, stb. És el kell gondolkozni mindenről, amikor kivételekről beszélünk a bizottság kivételekre vonatkozó szabályokkal mindig nagyon-nagyon visszafogott. Nincs sok értelme, hogyha egy egész csoportra kivételt teszek, ez ilyen öntöző kanna elvnek felel meg, de ahol van egy konkrét, specifikus probléma, azt hiszem, hogy a múltban is elég sokszor bebizonyosodott, hogy akkor elég rugalmasak vagyunk ennek a felismeréséhez. De ugyanakkor gyengíteni az intézkedés erejét, hogyha mindenkire vonatkozna a kivételes intézkedés. És mondjuk a közlekedés, az autó példáját vegyem, nem ugyanaz, hogy egy sziget közlekedésével foglalkozunk, vagy pedig egy sziget csoportról, mondjuk a Kanári szigetek, ez kilenc csoportból, a kilenc szigetből áll a sziget csoport. Van különbség, vagy hogyha Martinikre gondolok, teljesen más a helyzet, vagy Reunion szigetén, ott mások a kihívások. És azt hiszem, hogy ezt az irányt kell követni az érintett régiók érdekében is, hiszen közös érdekünk az, hogy ezek tovább fejlődjenek. Ez vonatkozik a 150 kilométeres felvetésre is, erről elég sok vita folyt. A bizottság tett egy jól megalapozott javaslatot. Én személyesen belátom, hogy azért itt-ott lehet fogást találni ezen, de a tagállamokat is szeretném felhívni arra, a, és itt a múlt heti konferencia az eredménye alapján mondom ezt, hiszen az autonóm régió képviselői először ismerték el azt, hogy az ő tagállamaiknak is vannak feladatai, tehát nem lehet ezt őket kizárni a felelősségből, a tagállamokat, mert ők integráns részei ennek az egész ért értékelési láncnak. És hogy ha vannak jogos felvetések, akkor azért én is hagyd várjam el, hogy ezeket az érdekeket a tagállamok ki is fejtik. Olbrich képviselőnek mondom, az alapinfrastruktúra megléte, az eh, nekem is kicsit megfekszi egy gyomromat, hogyha nincs észszerű definíció. Persze vannak ellentmondások is, egyfajta rugalmasságot meg kell őrizni. Nem most itt kell nekünk a definíciót megalkotni, nagy ráfordítás után aztán kiderül, hogy valamit lehet 27-28 -e tagállamban észszerűen alkalmazni, megvalósítani. Itt vannak egyéni értékelések is de dupla hálás vagyok a hozzászólásért, hogyha felhívják a figyelmemet valamire, amit én elfelejtettem esetleg elmondani. A more developed regions, a fejlettebb régiók esetében, hogy ott mondjuk útépítést finanszírozzunk, ha valaki ilyet javasolna, hát ez teljesen ellentmond annak, hogy itt most a kevesebb erőforrás nagyon céltudatosan kell alkalmaznunk, felhasználnunk a 2020-as stratégiai célok messze menő figyelembevételével. Itt bele kell építeni egy ilyen gondolati hurkot ahhoz, hogy ezen is tudjunk tovább gondolkozni. Következő kérdés az ellenőrzés. Érdekes volt, ami elhangzott. Én a bevezetőmben azt mondtam, hogy szerintem, illetve a szakértőim véleménye szerint az önök néhány javaslata plusz ellenőrzést igényel, vagy fog eredményezni. A közös célunk az, hogy az ellenőrzések szintje, mértéke stabil szinten maradjon. De most megint kiderült, hogyha mondjuk megnézzük a számvevőszék éves ellenőrzéseit, nagyon kevés olyan ország van, ahol aránytalanul sok a probléma. Jó, mindig ugyanaz egy-két régió felmerül, csak a személyek változnak, de Alapvetően a mindent átfogó ellenőrzés mértéke, szintje szerintem rendben van alapvetően. Hogyha most új lehetőségek vetődnek fel, hogy mondjuk egy prioritási tengely finanszírozáshoz egyszerre több alapot is igénybe lehessen venni. Nos, egy ilyen dolog a plusz megnövekedett menedzsment feladatok mellett plusz ellenőrzést is maga után vonna, amit alapvetően el akarunk kerülni, ugye? Partnership contracts, partnerségi szerződések kapcsán talán ugye senki nem lehet biztos abban, hogy százszerzékben igaza van, ezért én is óvatosan fogalmazom, a, mert sok mindent félre lehet aztán értelmezni, ha nem körültekintő a megfogalmazás. Mi úgy értelmezzük, azt hiszem, talán közösen is a dolgokat, ezt a kérdést, hogy a partnerségi megállapodások és az operatív programok megállapodását egyszerre kelljen megkötni. De természetesen a tárgyalások eltérő időben zajlanak, bizonyos operatív programok esetében gyorsabb a tárgyalás, de végül is az operatív programok összhangban ne kell, hogy legyenek valamilyen partnerségi megállapodásban, és oda-vissza. Tehát nem lehet egyszerre kell ezeket lezárni, persze eltérő tárgyalási ütemezésben, de formálisan minden bizonyal harmonizációra van szükség a kettő között. Administratív kapacitás a következő. Ez az egyik legfontosabb ex ante eh, kondíció, tehát előzetes feltétel. A minőség akkor javítható, őszintén szólva, hiszen sok vagy néhány tagállamban jogi előfeltételeket is megteremtettek. És most nagyon őszintén mondom, hogyha nemzeti vagy helyi szinten a kormányváltás van, nem kellene mindig mindenkit kirúgni. Ugye egy reset gombra nyomnak rá, és aztán mindent el lehet előről kezdeni hát a kicsit meg tudom érteni azt, hogy a köztisztviselők legfelső szintjénél vannak változások, kormányváltozáskor én is voltam az országomban miniszter, és jó, ilyen kismértékű változás az rendben van, de azért a köztisztviselők 90-95%-ának a munkája az olajozott kell, hogy maradjon mindenfajta kormányváltás után is, és hogy ez a lényeg, hogy legyen egy kompetens, hozzáértő köztisztviselői kar, amely tud dolgozni, és amelyik bedolgozza magát egy területen, és aztán ott is marad, nem kell félni attól, hogy majd a következő kormány kirúgja. Aztán itt van a több éves pénzügyi keret kérdése. Azt hiszem, amit elmondtak, azzal majdnem úgy százszerzékban egyetértek. Csak, hát őszintén szólva, azért vannak itt jogi előfeltételek is. Mi történik akkor, hogyha nincs megegyezés a több éves pénzügyi keretről? Itt el lehet olvasni, hogy mi van, vannak ezek a provizórisok 12-edek, nincs olyan politikai intézmény, amivel megengedjük a parlamentnek, tanácsnak és a bizottságnak, hogy ne egyezzenek meg, mert ez egy hatalmas blamás lenne. Hogyan tudunk itt ambiciózus tervekről beszélni, hogyha képtelenek vagyunk egy megbízhat méltó költségvetést elfogadni a polgárok számára. Tehát jogilag ez körül van bástyázva, és van megoldás, de hát politikailag nem tudom elképzelni, hogy ezt a nagy blamást megengednénk magunknak. Tehát lesz megegyezés de természetesen izgalmas lesz majd figyelemmel követni, hogy hogyan alakulnak a dolgok. A tanácsban most érdekes itt ciprusi elnökség kapcsán azt látni, hogy nem csak a Friends of Cohesion létezik, a kohéziós barátjai, hanem Olaszország, Belgium, Luxemburg szemében nettó befizetők csatlakoztak időközben a kohézió barátaihoz, mert ők is felismerik, hogy ennek milyen nagy jelentősége van. Úgyhogy a felhívást hozzánk intézném, itt az egész csoporthoz, hogy ne hagyjuk azt, hogy szétforgácsoljanak minket, ne gondolják azt, hogy kétoldalú alkukkal a biztosíthatja valaki magának a vélt részt a fazékból a most regionális politika reformjához akarunk egy olyan feltételt teremteni, ami annyira robosztus, hogy nem kell félni attól, hogy minden pénzügyel kapcsolatos vita megkérdőjelezi a regionális politika alapjait. Ide tartozik a tematikus koncentráció kérdése és az eredményorientáltság, az észszerű megosztása a forrásoknak a fejlettebb és a kevésbé fejlett régió között, és így tovább, és így tovább a második pillér, a regionálpolitika második pillére különösen jól kikristályosodott, és a legkevésbé fejlett régiókra koncentrálunk, akkor persze lehet vitatkozni arról, hogy a következő, vagy az azt követő, vagy az azt követő időszakban lehet, hogy nem lesz más strukturális alap, mert lehet, hogy már a következő időszakban csak eh, nem 8 volt, hanem csak 40, és egyre kevesebb eh, olyan régió lesz, amely jogosult a eh, strukturális alapokra való támogatásra. Tehát a regionális politika az európai projekt szíve és lényege, hogyha a konkrét fellépések alapján akarjuk mm, meg személyesíteni az európai politikát. Ehhez persze még nagyon sok mindenkit meg kell győznünk nekünk regionális kérdésekkel foglalkozó politikusoknak, parlamentekben, a tagállamokban, a bizottságnál is, mert ez az üzenet így magunk szóval még nem érkezett el mindenkihez de remélem, hogy a tárgyalások azt is eredményezik majd, hogy a regionális politika jelentőségét mindenki elismeri. Köszönöm az, azt, amit eddig megtettek, és biztosíthatom önöket, köszönöm az elismerő szavakat, hogy munkatársaim és én is mindig gyakorlatilag a 24 órában az önök rendelkezésére állunk, hogy a közös politikánk úgy alakuljon ki, hogy ennek legyen jövője, és ezzel akkor Európának is biztosított lesz a jövője. Köszönöm szépen, biztos úr! Ezek voltak egyetemen az utolsó szavak a mai ülésen. A bizottság egy politikailag és szakmailag működőképes megoldást dolgoz majd ki a CEF-fel, az Európai Összekapcsolási Eszközzel kapcsolatban. Most pedig kedves kollégák, itt van Mari Teréznek is mondom, biztos, biztos úr is itt tud még maradni velünk, és akkor kint vár minket a kis koktél, három órakor folytatjuk majd az ülés munkáját. Because the main, the main Because proponent. the rapporteur for the for the uh,